Wichtig. Úgy gondolom, hogy nagyon lényeges. Ez most mert, hogyha túl sokat zavarok, jetzt nicht los. Kedves kolléganők és kollégák, szeretném Önöket üdvözölni. A biztos jelölt, illetve jelenleg biztos meghallgatásán, aki a digitális posztra került kiszemelésre, Néli Krúz, üdvözlöm Krúz asszonyt itt az Ipari Bizottságban Egyidejileg üdvözölni szeretném a Kulturális Bizottság tagjait is, ezen kívül a Belső Piac és Fogyasztóvédelmi Szakbizottság, illetve a Jogi Bizottság tagjait. Tehát más bizottság tagjai is feltesznek kérdéseket a biztos jelölt asszonynak. Még egyszer, hogyha de hallották már, de hogyha még valaki nem hallotta volna, elmondom, hogy hogyan képzeljük el most a meghallgatás lefolytatása. 10 percig a biztos jelölt asszony beszél, utána önök kapnak lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek fel. Egy perces kérdésre két perces válasz jön, utána pedig egy eh, fél perces pótkérdésre másfél perces válat következik. Elnézést eh, kérek, hogy kőkeményen betartatom az eh, időt, mert elég késő ér véget a programunk, és azok a kollégák, akik a Vista légen vannak, ne maradjanak le. Tehát mindenkihez ez a kérésem, hogy tartsák be a felszólalási időt, különben élek a lehetőségemmel, és kalapács ütéssel, ezt követően mikrofon lekapcsolással leszek kénytelen reagálni. De most nem szaporítom tovább a szót, már minden ismert, hiszen gondolom, hogy nem először vannak meghallgatások. Még akkor is, hogyha egy kicsit foghíjas lett itt a részvevői pódium. Krusz asszony miután helyet foglalt, szeretném megkérni, hogy adja elő expozéját. Mindenki megkapta írásban az anyagokat, a válaszokat. Krúz asszony most pedig átadom a szót. Érdeklődésre hallgatjuk elképzeléseit. Thank you, Chairman Rowe. And, uh... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, tisztelt képviselők, urak és hölgyek, hogy lehetővé teszik, hogy felvezőm önöknek az elképzeléseimet ezzel a tárcával kapcsolatban, illetve üdvözlök mindenkit, aki a számítógépen az interneten is e, figyelemmel követi ezt a meghallgatást. Az, hogy ez a meghallgatás az interneten is élőben közvetítésre kerül, webstreamingen keresztül, jól szimbolizálja, hogy a számítástechnika mennyire fontosá és központivá e, vált az európaiak életében. Mindenkit minden nap érint számítástechnika így vagy úgy. Növekedést, a gazdaságot, foglalkoztatást érinti, az életminőségünket javítja, és közösségeinket összeköti. Más szóval a számítástechnika és a távközlés javítja a mindennapjainkat, és gazdagabbá tesz bennünket. A digitális napirend pontosan erre kell, hogy koncentráljon, és hogyha támogatják jelölésemet, akkor pontosan ahhoz kérem a támogatásukat, eh, hogy az európai szakpolitikákban pontosan e cél érdekében munkálkodjunk. Európa számítástechnikai ágazata sokat elért, de hát mindig van tennivaló. Nem dőlhetünk hátra, karvatett kézzel nem ülhetünk, nem ülhetünk a babérjainkon, hiszpat kell meghódítanunk, új eredményeket kell elérnünk. Intelligens beruházásokra van szükség annak érdekében, hogy pont az erősségeinket aknázzuk ki, hogy az európai digitális gazdaság valóban virágozhassék. Hogyha jelölésemet megerősítik, akkor a célom az lesz, hogy olyan környezetet biztosítsunk Európában, amelyben az új Nokia, az új Skype, az új GSM szabvány Európában jelenjen meg először. Hogyha ambíciózus eh, és megfelelő napi rendet állítunk magunk elé, akkor hozzájárulhatunk a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez Európában. Véleményem szerint ennek a napirendnek hat alapvető összetevője kell, hogy legyen. Először is kutatás és innováció. Még nagyobb erőfeszítésekre van szükség ezen a téren. Évente 1,7 milliárd euróval a közösségi kutatási fejlesztés és innovációs szemtes technikai költségvetés jelentősnek mondható. De hogyha megengedik, akkor más megvilágításba helyezem ezt. Ez kevesebb, mint a Google éves K plusz F költségvetése. Egy eurót sem vesztegethetünk el. Olyan kutatási fejlesztési projekteket kell támogatnunk, amelyek ilyen támogatás nélkül eh, eh, nem működhetnének, és a magánszférának is ki kell egészíteni a közpénzeket kutatóink szakértelmét, tudását, tehetségét arra kell használni, hogy mindenfajta méretű számítástechnikai cég Európában valóban világszínvonalú termékeket hozzon létre. Lehet ez a keretprogramok hagyományos eszközein keresztül, vagy különböző más állami, illetve magán partnerségi formákon keresztül, például a cél az kell, hogy legyen, hogy az életminőséget valahogy javítsuk, például, hogy az idősebb európaiak függetlenül élhessenek, életes korukban is, az egészségügyi költségek csökkentését lehetővé tevő technológiai mm, fejlemények. A New York Times-ban pont most jelent meg egy kiváló cikk arról, hogy Dánia ezen a téren eh, még Amerikát is messze megelőzi. Olyan hálózatokat, amelyek embereket és cégeket összekötnek, hogy gyorsabban, innovatívabban, innovatívabban működhessenek, eh, biztonságosabb és környezetbarát technológiákat. A második ilyen összetevője ennek a digitális naprendnek a következő. Azt várják az emberek, hogy bárhol, bármikor, bárkit elérjenek. Ehhez nyitott, nagysebességű, szélessávú hálózatok továbbfejlesztésére van szükség, illetve a rendelkezésre álló rádió frekvenciákat hatékonyabban kell kihasználni a vezeték nélküli eléréshez. Ehhez megfelelő beruházásra van szükség, anélkül, hogy újra monopolizálnák a hálózatokat, olyan állami beruházásokkal, vagy közpénzből finanszírozott beruházásokkal, amelyek a piac működését javítják. Versenyképesebb piacokra van szükség, annak érdekében, hogy a távközlési szolgáltatások tisztességes áron legyenek elérhetők. Hármas eh, építőelem az a bizalom és a biztonság. Fontos, hogy az emberek bízzanak a számítástechnikában. Hogyha az európaiak eh, félnek tartanak attól, hogy csalás áldozatául esnek, vagy a biztonság, az internet biztonságát nem tartják megfelelően, vagy a gyermekeiket féltik a számítástechnikától, akkor nem tud igazán fejlődni a számítástechnika. Éppen ezért az internet kormányzás terén is van még bőven tennivalónk. A négyes építőkocka az nem más, mint a hozzáférés és a készségek, hiszen ezek nélkül sem a cégek, sem az állampolgárok nem tudják kihasználni a számítástechnikában rejlő lehetőségeket. A számítástechnika mit sem ér az emberek nélkül, éppen ezért olyan hálózatokra és eh, berendezésekre, eszközökre van szükség, amelyeket az idősebb eh, vagy hátrányos helyzetű európaiak is használhatnak. Eh, ugyanígy igaz a nem megfelelően képzett szakemberek hiányában a cégek sem tudnak mit kezdeni a számítástechnika vívmányaival. Ötödik, ötöd sorban a nyílt szabályok és az interoperabilitás fontosságát nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogyha nem nyílt szabványokat használnak az állami intézmények, akkor miért tennének így az emberek? Ezt a helyi szintű egészen az uniós intézményekig megpróbálom a nyílt szabványokat mindenkinek figyelmébe ajánlani. De itt vannak például azok az adatok, térképek és egyéb fontos közérdekű adatok, mert hogyha nem interoperabilisak, nem közös szabályt követnek, akkor semmi hasznokat sem veszük, nem tudunk tovább lépni. Hatodsorban az online egységes belső piac. Az európai online internetes piac az a nemzeti piacoknak egy nem egységes nem, nem egy egységes belső piac, hanem a nemzetpiacokból összefércelt valami. Ez így nem működhet, hogyha jóvá hagyják előlésemet, akkor önökkel együtt mindent megteszek annak érdekében, hogy a tagállamokkal, illetve az Európai Bizottság szakértőivel egy valódi egységes európai internetes piacot hozzunk létre a termékre, termékekre, kereskedelmi és kulturális tartalomra, illetve szolgáltatásokra, olyanokra is, amelyeket még el sem tudunk képzelni. Az Európai Bizottság digitális napirendje ezen építő elemekből, építő kockákból áll majd tehát össze. Természetesen a Del Castillo asszony által készített, az Európai Parlamentben elfogadott 2015.eu e jelentés ajánlásait is figyelembe veszem. De ezek az építőelemek mind egy célt szolgáló eszközök. A, a cél kell, hogy a szemünk előtt lebegjen, az európai megoldások célja az kell, hogy legyen, hogy jobban és gazdagabban éljen minden európai. Felmerülhet joggal önökben a kérdés, hogy hogyan kívánom ezeket a elképzeléseket a gyakorlatba átültetni a távközlési csomag az audiovizuális és média irányel végső formáját nagyon nagy mértékben alakított az Európai Parlament, és gratulálok ehhez. Most már annak van itt az ideje, hogy a lehetőségeket kihasználjuk, például a több éves spektrum programozást valóban a gyakorlatban is megvalósítsuk. Ehhez szükségünk van a, a tagállamok támogatására, Ugyanakkor keményen kell felépnünk azokkal szemben, akik az uniós szabályokat nem veszik figyelembe, akik a végrehajtási határidőkre fittyet hánynak. Hogyha támogatnak ebben, akkor az ambícióm az lesz, hogy az ágazat képviselőkkel, az érintettekkel, az érdekeltekkel együttműködve konszenzusra épülő, innovatív digitális napirendet építsünk, amelyből mindenki nyertesként kerül ki, hiszen így tudjuk elérni a legjobb eredményeket. De biztosítottam önöket arról, hogy ha ez nem hozza meg a, a kívánt eredményeket, akkor a közszerveknek kell felelősséget vállalniuk azért, hogy közös céljainkat elérjük. Végezetül, hölgyeim és uraim, muszáj pár szót ejtenem arról, hogy miért érdeklődöm ilyen komolyan a tárca iránt, el sem tudom mondani, mennyire örülök, hogy a digitális napirend kérdésével foglalkozhatom majd, remélhetőleg. Európai eh, Bizottság versenyjogért mm, felelős tagjaként azt hiszem, hogy már bebizonyítottam, hogy képes vagyok eredményeket elérni. Persze, eh, sok barátot nem szereztem ezen az úton, de az emberek legalább tudják, hogy őszinte vagyok, átlátható módon dolgozom és kitartom az elképzeléseim mellett, hiszen a célom az, hogy az európaiakért tegyünk valamit. Az embereket kell összehozni, célokat kell elérni, az interoperabilitás, a nyílt szabványok, a fogyasztói választási lehetőség, a széles eh, sávú hálózatok, a eh, műsor, sugárzás és az online piacok. Ezek a legfontosabb prioritások az én tárcámban, amelyért remélhetőleg, amelyben remélhetőleg sokat segít majd a versenyokban szerzett tapasztalatom. És remélhetőleg sikerül majd bebizonyítanom önöknek az elkövetkezendő években, hogy képes vagyok ezen célok megvalósítására, és természetesen az önök javaslatait is meghallgatom, az önök támogatását is kérni fogom, és szoros együttműködésről biztosíthatom önöket. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Az eh, első kérdés pedig Del Castillo asszony teszi fel. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Grossz asszony, tisztelt biztos jelölt asszony, frakcióm nevében üdvözlöm Önt ezen a meghallgatáson. Bár az elnök úr, ahogy ön is pontosan tudja, a pro- pro- politikai programjában kijelölte, hogy az elkövetkezendő bizottság három fő célral jelöli meg a digitális napirendet, hogy valóban megteremtse a ö, működőképes digitális ö, ö, egységes belső piacot, elfogadhatatlannak tartja továbbá a digitális szakadékot, és az ezzel kapcsolatos össze akadályt szeretné eh, megdönteni. Ezzel kapcsolatban február 4-én lesz egy eh, komolyabb bizottsági ülés, és remélem ez hozzájárul ahhoz, hogy működjön a dolog, vagy elinduljon a dolog. Valóban a az európai gazdaság szempontjából elengedhetetlen a digitális napirend. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon távol állunk attól, hogy Európában megvalósuljon a tökéletes sem működő belső piac az online szolgáltatások területén. Ettől nagyon messze állunk, a számok is erről árulkodnak. Az online tranzakciók csupán 7%-át teszik ki a határon átnyúló tranzakciók, tehát rendkívül alacsony arány, úgyhogy mindenképpen javítani kell ezen többféle intézkedést helyezett kilátásba. Kérdésem az, hogy melyek, mely intézkedések élveznek majd prioritást, mit tesz először azért, hogy ez az egységes belső piac megvalósuljon a digitális területen is. Krúz, azt kérem, hogy válaszoljon. Elnök úr, igen, tisztelt képviselőasszony, gondoljunk eh, bele, hogy eh, itt a nagy prioritás nem csak Barroso elnök számára, hanem garantálhatom, hogy mindenki számára prioritás ez, aki az új bizottság összetételében szerepel. Hogyha belegondolunk itt az agendába, akkor számos olyan témát látunk, amely prioritásként szerepel, és ön számára is az. Hogyha a digitális agendáról szól, akkor ez nem egy ön cél, hanem egy eszköz hogy végezetül más legyen a helyzet Európában. A kommunikációs technológiák, telekommunikációs technológiák a mindennapi élet javulását szolgálják. Az állampolgárokról szólunk, a vállalatokról, a jólétről, hogy az ember élvezze az életét. Tehát számos ilyen prioritás létezik, de mindenképpen szükségünk van egy igazi digitális belső piacra. Egységes belső piacra. És azért van szükségünk az egységes piacra, mert ez jelenti majd azt a különbséget, amelyet elérni szeretnénk. Amit a jelenlegi felelősségemben tettem, az az volt, hogy összehoztam az érintetteket, hogy gondolkozunk el a digitális egységes piacról, ez volt az online kerekasztal. És tényleg kockázatos is volt néha az, hogy a bíróságon is találkoztunk. És mégiscsak siker lett. És előre léptünk a megfelelő irányba. Tehát egy nagyon jó kiinduló pont ebben az esetben az, hogy, el, hogy létrehoztunk egy ilyen anyagot az egységes európai digitális piacról. Ez pedig természetesen nyitott a közbeszédnek, a társadalmi vita számára is, és itt arra gondolok, hogy ne legyenek bizonyos területi korlátozások az engedélyezésekben, és sokkal hatékonyabban szeretnénk viszont a jogokat védeni. De Michel Barnier-vel együtt azt tervezem, hogy ilyen típusú prioritásokat fogok képviselni és cselekedni is fogunk, nem csak beszélni. Köszönöm szépen, második rövid kérdésem. Az új szabályzati keretben az ex-ante szabályzást szeretnék, szeretnék lecsökkenteni az elektronikus kommunikáció területén. Ez természetesen kapcsolódik a versenyjoghoz is. Ez mindenképpen hozzátesz majd ahhoz, hogy az Európai Unió verseny képesebb legyen, és hát figyelemben véve azt, hogy ön korábban versenyjogi biztos volt, hogyan képzeli el ezt az exante szabályzási csökkentést? Elképzelhető, hogy ezen törvényhez, törvénykezési ciklus végére megoldódik ez a probléma? Hogy, hogyha ez öt évet jelent, akkor igen. Öt év alatt ez megoldható. Köszönöm. Köszönöm szépen. Trautmann asszony a következő felszóló. Köszönöm, elnök úr. Krusz asszony tudja, hogy a digitális megközelítésnek milyen nagy szerepe van Európában. A frakcióm nevében pedig azt szeretném hallani, hogy fejezze ki azon akaratát, hogy az Európai Unión belül olyan iparpolitikát szeretne folytatni, ami igazi. Elég üres szót hallottunk már, engem az érdekel, hogy hogyan működhet egy ilyen politika, amely munkahelyeket teremt, ahol új fogyasztók keletkeznek. Tegnap meghallgattuk az innovációs biztos jelöltet, vele osztja majd meg a felelősséget ezen a téren. Szeretném megkérdezni, hogy milyenek a kapcsolatai a főigazgatósához, és most önök, öntől konkrét ígéreteket várunk. Kruszasszony, köszönöm, elnök úr. A képviselő azt kérdezi, hogy támogatom-e az iparpolitikai megközelítést. Időközben biztos vagyok benne, hogy egy kicsit jobban megismertek már, hogy nagyon pragmatikus vagyok, tehát nagyon holland vagyok ebben a tekintetben, és engem az eredmények érdekelnek. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy elmondjam, hogyha megkapom az esélyt, hogy még hozzáfűzem a digitális agendához azt, amit hozzá kell fűzni. Tehát az együttműködésre gondolok azok között, akik a folyamatban részt vesznek. Tehát ők befektetnek, és szükségünk van az új infrastruktúrákba történő befektetésekre. Hogyha bizottságként azt mondjuk, hogy legyen egy százszázalékos széles sávú elérhetőség, akkor ezt tudnunk kell. Ez ne legyen fantázia, ez konkrét célkitűzés legyen. És akkor inkább holnap, mint holnap után kezdjük el ezt. Hogyha ezt iparpolitikának nevezi, akkor a barátja vagyok. Számomra a legfontosabb az, hogy ezeket a fokhíjakat betöltsük. Úgy gondolom, hogyha digitális agendának erről a pontjairól beszélünk. És hogyha arról beszélünk, hogy százszerzelékos legyen a szélesávú lefedettség Európában, akkor ezt az esélyt két okból is meg kell ragadnunk. Az egyik az az, hogy növeli a versenyképességünket, egy kicsit előbbre visz minket, azokat is, akik aktívak, de egy nagyon kiváló lehetőség, hogy a gazdasági növekedés növeljük, hogy munkahelyeket teremtsünk. És hogyha ilyenfajta befektetésekről beszélünk, akkor gondolom, hogy nem szükséges elmondanom azt, hogy már a jövő hónapban kezdhetjük. És ez... 18 jobs and for... Ez tényleg növeli a munkahelyteremtés esélyét. Kollégin Trautmann. Trautmann asszony? Igen. Még mindig nem vagyok annyira elégedett a válaszával. Néhány információt azért hallottam volna. A politikusoktól a polgárok azt várják el, hogy az alapjogokat betartsák. Ön is tudja, hogy milyen vitákat folytattunk le a Telekom csomaggal például az internet szerepéről, hogy a véleményszabadság tekintetében, az alapjogok tekintetében milyen összefüggések vannak az internettel. Hogy tudja azt garantálni, hogy az a kompromisszum, amelyről szavaztunk, nem kerül egy olyan nemzetközi konvenció, mint az akta által megsemmisítésre. Pillanatnyilag az aki részét képzi ez, azonban nem szabad itt az alapjogokat megkérdőjelezni. Hogyan eh, gondolja elkerülni a konfliktusokat? Sok időre nincs szükségünk, ezt elmondjam, de nagyon támogatom ezt, és az alapjogok azok számomra nem képzik vita tárgyát. Tehát ebben a tekintetben egy a véleményünk. Hogyha itt a csalás elleni megállapodásról szól, tehát a hamisított árukkal történő kereskedelem elleni egyezményről gondol, akkor Karel de Hachtel ezt a problémát már megbeszéltem. És itt az a felelősségünk, hogy nemzetközi keretet hozzunk létre. Tehát, hogy így próbáljuk megállítani a hamisított javak kereskedelmét. Tehát megfelelő szerzői jogi megállapodásokra is van szükségünk, és kereskedelmi megállapodásokra. De ez eléggé nyilvánvaló számukra. Ebben a tekintetben és a tárgyalási folyamat során a tárgyaló partnerek egyre inkább az internetre koncentrálnak, hogy ott is milyen jogsértések történhetnek. Van egy javaslat az Egyesült Államok tett egy javaslatot, előterjesztette. Mi abból indulunk ki, hogy a nemzetközi partnereink ugyanazt a védelmet juttatják a szellemi tulajdon védelmének, mint az Európai Unió, és az akikban megtalálható ez. A bizottság ezt garantálja, és Karol pedig partnerem lesz ebben, tehát megfelelő garanciákat kell adni. A bizottság a harmonizáció jelenlegi szintjével egyetért, és nem lesz harmonizáció, mely visszaüthet. Tehát igazából nem nekünk kell most lépnünk. A következő ék asszony egy kicsit jobban figyeljünk az időre, Krúz asszony ön is, hogy ne kelljen annyit kalapálnom, mert a végén nehézségeink lesznek. Ek kolléganő. Köszönöm, elnök úr. Az Ajde nevében szeretném üdvözölni önt a meghallgatáson. Az internet fantasztikus lehetőség az innováció és a haladás számára. Hihetetlen, hogy az embernek megvan a szabadsága, hogy saját választásával éljen. Azonban mégiscsak vannak olyan kísérletek, hogy az internetet ellenőrizni próbáljuk. Gondoljunk például a Google kínai problémájára. Ezt előre lehetett jelezni. Európában megmutattuk a világnak, hogy igenis lehetséges a jogbiztonságot garantálni úgy, hogy liberalizáljuk a piacot. Folytatod majd az európai utat, tehát hogy a piac szabad megválasztása által garantáljuk az internet szabad megválasztását és szabad használatát? Krúzasszony? Um, I'm very much... Teljes mértékben támogatom ezt, ebben egyetértünk. Én egyetértek azzal, amit ön elmondott, tehát, hogy a semlegesség megmaradjon, és egy személyes hangot üdve meg, ezen témával kapcsolatban egy kis szívecskét rajzoltam a papíromra, a dossziéra. Nos, a bizottságnak, a bizottság számára rendkívül fontos az internet nyitottságát és átláthatóságát megőriznie. És tudjuk, hogy a fenyegetettségek több helyről is érkezhetnek, hogyha az mi az internetes telefonszolgáltatásokat illeti, ezzel kapcsolatban is nagyon konzekvensen kell lejárnunk, nagyon átlátható szabályrendszert kell meghoznunk. Ezért is kell átdolgozni a telekompiacot, ez azért, hogy megerősítsük ezt a piaci ágazatot. Ön utalt a Google esetre és kínai problémáikra. Nos, ez egy olyan ügy, ami azt bizonyítja, hogy a ö, ciber támadások kockázata elég magas. Akik ezzel foglalkoznak, azok ö, nagyon okosan gondolkodnak, de mindenképpen oda kell figyelni arra is, hogy az emberi jogi aktivistákat Kínában mennyiben korlátozzák, hiszen ha ez megtörténik, akkor az az emberi jogok korlátozását is illeti. Erre odafigyel természetesen az Európai Bizottság is. Ez az incidens is azt mutatja ki, hogy nem mindenki gondolkodik ugyanúgy, mint mi. Kollégen Ek? Ek kolléga? Sok fiatal aggódik, éppen eh, emiatt a jogi kérdések személyiségi jogok miatt. Tehát elképzelhető, hogy egy európai ombudsman eh, foglalkozik ezekkel a kérdésekkel? Tehát itt például a személyiségi jogok megsértését foglalkozna? El tudja képzelni? get your point, but I think that it is not within... Értem, hogy mire gondol, de szerintem nem hozzátartozik az ő feleségi körébe. Ő a szervezet belső működésért felel. Ennél nagyobb lehetőségek is vannak, de elgondolkozom eh, eh, erről, később visszatérünk eh, erre önnel és kollégáival. Ebben az esetben az ombudsman szerintem nem illetékes. Herzlichen Dank, kollége Lamberts. Danke. Köszönöm, Lambert kolléga. Köszönöm szépen. A zöld frakció nevében ünnepeljük Grósz asszony. A verseny jogi főigazgatóság élén kiváló munkát végzett, remélem, hogy a továbbiakban is így folytatja majd. Az utódjának azonban nehéz dolga lesz, hogyha ő ugyanolyan szintű munkát szeretne végezni, mint ön. Azt említette az internettel kapcsolatban, hogy a piaci szolgáltatásokat nagyban segíti, illetve a demokrácia eszköze is, hiszen az információhoz jogot, a szólás szabadságot ki lehet, ha, ki lehet fejezni az interneten keresztül. A kérdésem tehát az, hogy ha azt akarjuk, hogy az internet semleges legyen, akkor arra is oda figyelhetünk, hogy a szolgáltatók hogyan vizsgálják az információ áradatot, vagy más módon is tehetjük ezt, de ez mindenképpen rosszat tesz a semlegességnek, tehát ez nem egyeztethető velő össze. Nos, technológiai szempontból hogyan kívánja elérni a hálózat semlegessége és az internet semlegessége? Tessék? Uh, I, I got your... You want me in English or... No, no, no, no. So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 Okay? Ja. Okay. Haben Sie die Frage verstanden, Frau Kruse, eben noch von Kollegen, oder soll er die wiederholen? Well, I will manage. Uh, would you mind? It's Microsoft and it's net neutrality. It's a Microsoft és a hálózat semlegesség? Igen, a, a zárt technológiákkal kapcsolatban mit tud ön tenni? probléma megoldása érdekében. We are not blocking opportunities. Fontos az, hogy bizonyos technológiákra vonatkozóan semmilyen lehetőséget ne zárjunk ki, ne legyenek akadályok, technológiai akadályok. A nyílt forráskódú szoftver esetében e, például kihasználatlanak még a lehetőségek, e, hiszen a domináns piaci szereplők gyakran visszajelnek piaci e, helyzetükkel, éppen ezért az internet semlegesség egyértelműen kiemelt fontosságú. Follow-up, expanding. Hogyha megengedi, akkor a pót kérdésem az lenne, hogy a szemüdes technika milyen szerepet játszhat, nem csak az alacsony széndiokszid kibocsátása, hanem általában az alacsony energiaigényű és erőforrás igényű ipari ágazatok előmozdításában. Mit tud tenni annak érdekében, hogy egy ilyen környezetbarát gazdaságot építsünk a számítástechnika segítségével? Kollégáimmal együttműködve sokat tehetünk. Ennek a tárcának ez a szépsége, ez a gyönyörűsége. Ez eh, nem egy körülkerített el, élesen elhatárolt tárca, hiszen a kereskedelem, az egészségügy, a gazdaság, a belső piac, az energia területeit is érinti. Ezért kollégáimmal együttműködve tehetünk olyan kezdeményezéseket, például vegyük az energia kérdéseket, az intelligens mérők, fogyasztásmérő készülékek segítségével a, a fogyasztási szokásokat is befolyásolhatjuk számítástechnika segítségével láthatjuk, hogy nagy előrelépést érhetünk el. Pontosan ez foglalkoztat engem. Fentarthatóságról, eh, a biztonság, a mobilitás, az egészség eh, munkaügy helyzetének javítása, mind-mind olyan terület, amelyhez, amelyen a számítástechniká segítségével nagyon sokat tehetünk. A 8-as kutatási és fejlesztési keretprogramról lassan indul a vita, és ott is figyelme kell venni ezeket a terveket. Lehet, hogy most kockázatos, amit mondok, de én jobban szeretném, hogyha inkább egy-néhány olyan területet vennénk, amelyek valóban fontosak, ahol Európa eh, valóban vezető szerepet tud vállalni, és eh, nem elaprózzuk a eh, pénzénket, illetve nem akarunk mindenkinek a barátja, barátjává válni. Azt kell eldöntenünk, hogy mik azok a területek, ahol komoly előrelépést lehet elérni. És vannak bizony ilyen területek. Remek kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt asszony! Írásos válaszában arról nyilatkozott, és ezt bevezetőjében is említette, hogy a e, digitális szakadékot, a nagy digitális különbségeket kívánja áthidalni. Mit szeretne tenni a, a foglalkoztatás nélküliek, az idősek, a hátrányos helyzete, helyzetűek, a fiatalok érdekében, hogy ne legyenek ilyen társadalmi, szociális hátrányban. A Korki Egyetemben végzett, végzett egy tanulmányt az Eurostat, és ez szerint bizonyos társadalmi csoportok nem kép, nek nincs lehetőségük arra, hogy megfelelően használják a szemítás technikát, és ez politikailag is hátányba okoz, hozza őket válasz. Örülök a kérdésnek. Az egyik megoldandó problémánk, hogy már nem a hálózatokkal élünk együtt, illetve a digitális médiával élünk együtt, hanem ezekben élünk. Tehát különbség van a között, amit megszoktunk, és amit követünk. Most már nem erről van szó, hogy választási lehetőség, ez nem, megváltozott a valóság, ebben élünk. Vannak olyan csoportok, társadalmi csoportok, vagy korcsoportok, amelyek eh, megkülönböztetett helyzetben vannak, sajnálnám, hogyha bizonyos generációk lemaradnának. Segítenünk kell nekik abban, hogy ne féljenek a számítástechnikától, hiszen a számítástechnika sok örömet is adhat, sokat hozzátehet az ember életminőségéhez. Természetesen itt nagyon sok a tennivalója a tagállamoknak is, például a széles sáv hozzáférhetőségével kapcsolatban, de jó lenne, hogyha nem, lennénk, nem lehetnénk azzal vádolhatóak, hogy figyelmen kívül hagyjuk ezeket a csoportokat. Lehetnek ezek oktatási szint, vagy iskolázottsági szint alapján kialakított csoportok, vagy bármilyen más csoportok. Említettem, hogy hétfőn vagy kedden a um, New York Times cikket szentelt Dániának, a Dán egészségszolgáltatásnak. Meg kell adni az időseknek, hogy ebben uh, hogy a számítástechnikában részt vegyenek, és végül így olcsóbbá válik a rendszer, de kérem figyeljünk oda azokra, akik talán nincsenek tisztában azzal, hogy mennyire fontos a számítástechnika, vagy nincs meg ez a lehetőségük. Frage? Esetleg egy pótkérdés, kolléga úr. Köszönöm szépen. Még egy kérdésem lenne, és pedig az ön földie, de Jong úr is emlékeztet eh, arra, amit mond, hogy a KKV-k igazából csak 10%-ban eh, képviselték magukat ezen technológiában. Tehát hogyan eh, próbál fellépni az ellen, hogy a nagyvállalatok lenyeljék a kisvállalatokat? Ismét. Az egyik veszőparipám ez, jelenleg is felelős vagyok a versenypolitikáért és a segítségért, és éppen ezért szeretnék néhány dolgot tisztázni, és ez több, mint egy veszőparipa. Az európai vállalatok 99%-a, hogyha munkahelyekről beszélünk, a, a gazdaság fejlesztéséről, ezek a KKV-k, és ezek teremtik a munkahelyeket, nem a kormányzat komolyan kell vennünk ezeket a vállalatokat, és több, mint komolyan kell őket vennünk, különleges iránymutatókat kell kidolgoznunk ebben a tekintetben. Ezzel a témával is összekapcsolhatjuk ezt a megközelítést, tehát például a szélessávú elérését. Ami engem nagyon érdekel ebben a tárcában, az az, hogy ne csupán arra koncentráljak, hogy a meglévő használatára buzdítsam őket, hanem hogy ösztönözem őket innovációkra, további kutatásra, fejlesztésre. Ismerjük ezt a történetet, tehát megpróbáljuk az embereket olyan irányba terelni, hogy fejlesszenek, hogy lehetővé tegyék az innovációt, az új termékek kifejlesztését. Tehát egyszerűen eh, a KKV-kat is eh, be kell vonni az új lehetőségek kiaknázásába, az innovációba, a kutatásba, a fejlesztésbe. Tehát legyenek aktívak. Bontis kolléga. hollandul anyanyelvemen és az ön anyanyelvén teszem fel a kérdésemet, remélem értékeli. Először is gratulálni szeretnék az előadásához. A kérdésem pedig a belső piacra vonatkozik. Az európai belső piac még nem igazán százszázalékos, nem minden területen van meg Németország a német vállalatokat védi, Franciaország a francia vállalatokat védi, ez még mindig így van. A holland vállalatoknak emiatt nehézségeik vannak. Ez olyan vállalatokra is vonatkozik, amelyek a távközlés területén tevékenykednek. A kérdésem önhöz az, hogy mit teszi, tesz ön majd az esélyegyenlőség érdekében, tehát ezen a területen belül. Nagyon fontosnak tartom a szabadság érdekében, hogy esélyegyenlőség legyen. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt képviselő úr. Még egyszer szeretném kifejezésre juttatni, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak szép szavakat szóljunk a határtalan belső piacról, hanem nagyon fontos az, hogy ez gyakorlatban is működjön. Úgy gondolom, hogy minnyáján az a véleményünk, hogy még nem mindent sikerült megoldanunk. Én vagyok az utolsó, aki aki kétségbe vonja azt, hogy sok még a teendő. De egy kicsit negatívabban látom a helyzetet ön nem csupán a távközlésre gondolok, hanem az egész belső piacra, ahol még nehézségek vannak. A jelenlegi tárcámban már felismertem, hogy amennyiben a gazdaság helyzete rossz, akkor protekcionista tendenciák keletkezhetnek. Ezt már láttuk is. De mégis el szeretném mondani, hogy ahol ez megmutatkozik, akkor pozitív reakciókat is kapunk, hogyha lépünk. Brüsszelben a bizottság aktív lett, és megtudtuk, hogy nem lehet az európai szerződések ellen fellépni. Most áttérek a konkrét témára, a távközlésre. Tényleg az a helyzet, hogy a liberalizáció ezen a területen tényleg nagy haladás. Számos országban a liberalizáció még nem annyira valós, hogy mindenhol esélyegyenlőség legyen. Megkérdezte tőlem, hogy mi a szándékom. Nagyon pontosan figyelem, hogy mi történik ezen a téren. Nem fogok feltétlenül beavatkozni, hogyha valaki panaszkodik a tisztességtelen versenyről. De hogyha tények vannak, ha kőkemény bizonyítékok vannak, akkor el fog gondolkozni azon, hogy mi a teendő. És az érintett vállalatokhoz és az országokhoz pedig eh, el fogok menni. Esetleg egy pótkérdés, kolléga úr? Köszönöm, ez elég egyértelmű volt. Köszönöm szépen. Rübich úr. Köszönöm. Eh, elnök úr, igen, tisztelt biztos asszony, örömömre szolgál, hogy néhány kérdést tisztázhatunk itt a meghallgatáson. Kérdésem az, hogy hogyan látja a roaming helyzetét, hova tartozik majd a verseny biztos és a digitális biztos között. Tehát az adat roamingra gondolok, tehát az adat roamingról szóló rendeletben szabályoztuk az árakat, tehát hogy egy megabájtért maximum egy eurót lehet kérni. Az én hazámban pillanatnyilag egy centbe kerül ez a mennyiség. Tehát ez az egy euró, ez igazából egy óriási határ. Tehát, hogyha ezt, hogyha most átjövök ide, Belgiumba, akkor ugyanazért a szolgáltatásért 13 és fél eurót, 13 és fél centet fizetek. Tehát, hogyha telefonálunk, akkor azt látjuk, hogy ez a 0,25%-os eurós biztonsági viszelési határt általában a legtöbben betartják, a nemzeti tarifákban a 4 centes árazás van, tehát ez a 4 cent, illetve a 0,25 cent más. Hogyan próbálja ezt elmagyarázni? Hogyan magyarázza ezt el? mint versenyügyi biztos, illetve mint jövőbeli digitális biztos. Remélhetőleg. Következetesek <clears throat> leszünk, hogyha megerősítik jelölésemet. Furcsa lenne, ha nem így volna. Elnök úr, tudom, hogy roaming ügyben fontos személy a kérdés feltevője. A ide vonatkozó jelentés készítőjeként a roaming parlamenten belüli pápájának is tekinthetjük. Nem akarom persze elhárítani ezt a kérdést. Nagyon jó, amit elértünk. Vivian Redding gratulációt érdemel, a parlament is minden dicséretet megérdemel, hogy a roaming díjak ilyen mértékben csökkentek. 2007-ben és 2009-ben nagyon fontos lépések születtek ez ügyben. Most már, hogy beleharaptunk a, a tortába, és megéreztük a, az ízét, tudjuk, hogy milyen édes is tud lenni, most már olyan területekre is áttévedünk, mint például az adatforgalom, az adatroaming. Itt is tennünk kell valamit. Jó lenne, hogyha egy európai roaming piac alakulna ki határok nélkül. Nem vagyok benne biztos, hogy 5 év alatt ez valósággá válhat. de próbáljunk ambíciózus célokat kitűzni eh, magunk elé. A földrajzi határokon való átlépés nem lenne szabad, hogy eh, nagy mértékben befolyásolja az árakat. Meg kell azonban várnunk a vonatkozó irány, a jelentés eh, eh, felmérés eredményeit. De ha miután a tanulmányt megismertük, visszatérhetünk mindenképpen erre a kérdésre. Paul Rübis, kurz Nachfrage bitte. Egy rövid pótkérdést engedélyezek Rübik úrnak. Köszönöm. Esetleg ez azt jelenti, hogy egy roaming 3-as rendeletet is kiadnak, vagy pedig az európai szabályzók oldják meg ezt a feladatot. Krúz asszony? érintett dönt. A távközlési csomagról beszélünk, tudnunk kell azonban, hogy a nemzeti szabályozó testületek nem csak önök számára a Lisszaboni szerződéssel, eh, az önök megnövekedett hatáskörével új terület önök számokra, hanem a nemzeti szabályozók számára is. A szoros együttműködés egy olyan terület, ahol a parlamentnek, a bizottságnak és a nemzeti szabályozó hatóságoknak együtt kell működni. Megvárjuk a félidős jelentést, idén nyáron kerül ez e, nyilvánosságra, egy év múlva a végső, a jelentés, és remélhetőleg ebből egyértelmű következtetéseket tudunk majd levonni. A célom nem az, hogy mi szabályozzuk a roaming piacot, remélhetőleg a piac megoldja ezt majd előbb-utóbb magának. De hát ez nem holnap lesz. Ha Ulskova. Ulskog asszony. Köszönöm szépen. Nagyon nagy kérdőjelet látok én ott. És ez azt jelenti, hogy ön válaszol a kérdésekre, mi tesszük fel a kérdéseket. És én is felvetem ezt a fontos elvi kérdést az internet semlegességéről. A bizottság a parlament kezdeményezésére és Katrin Trautmann kezdeményezésére egy áttekintést fogalmazott meg. És most szeretnék arra kitérni, hogy mit is jelent ez a bizottság egy el, elgondolkozott azon, hogy mennyire semleges az internet. Ez pedig nagyon fontos. El tudná mondani, hogy mi van ebben, hogy a kérdőjelet esetleg kiradírozzuk? Krusz asszony? Elnök úr, a könnyebb kérdésre válaszok először. Most to answer your questions. Igen, a bros, a brossal kapcsolatban eh, hmm, a bros azt szimbolizálja, hogy nem tudom, mi lesz a meghallgatás kimenetele, eredménye. Visszatérve a komolyabbra fordítva a szót, visszatérve a félidős jelentésre, eh, végső következtetéseket nem vonnék le ebből. A célom az, hogy eh, a piacot megerősítsük, a, a piaci erőkre bízzuk lehetőleg nagyobb mértékben a problémák, eh, késői kérdések megoldását, és hogy minden szempontból semleges eh, hálózatot és internetet biztosítsunk hiszen különben lehetőségektől esünk el. Az net semlegesség nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos. A kollégin a Nachfrage? Egy pótkérdés esetleg, kolléganő. Köszönöm a választ. A dokumentumban azt olvasom, hogy a semlegesség mást jelent az ön számára a dokumentum és a mi számára. Elmondaná, hogy ön mit ért ez alatt a semlegességet, ön hogyan határozná meg? For me, ne- Számomra az internet semlegessége, és azt hiszem értem, mire gondol, hiszen nehéz ezt szépen megfogalmazni, nem mindig ugyanaz a definíció szükségeltetik. Tehát az a lényeg, hogy az internethez való hozzáférést biztosítók, a szolgáltatók ellenőrizhetik-e, behatárolhatják-e a felhasználók hozzáférését bármilyen tartalomhoz. Hogyha ezt üzleti szándékból teszik, akkor az elfogadhatatlan. Tehát kizárólag biztonsági kérdések, vagy spam indokolhatják ezek. Ez nem egy kimerítő lista szám, számos más ilyen indok lehet, de üzleti szempontból ez elképzelhetetlen, ez ellentmond az internet semlegességének. Köszönöm szépen, Höckmark kolléga következő. Köszönöm szépen talán ez az egyik legfontosabb és legnagyobb kihívást jelentő kérdés a közeljövőre nézve, hogy a digitális szakadékot, vagy megosztottságot hogyan lehet csökkenteni, hogyan lehet az Európai Uniót a világ vezető régiójává tenni ezzel kapcsolatban. Az lenne a kérdésem tehát, hogy milyen lépéseket tervez a digitális szakadék, vagy megosztottság elkerülése, csökkentése érdekében, hiszen ezáltal többféle szolgáltatás fejlődhetne tovább Európában. Válasz. Elnök úr, sokszor utaltak már erre a kérdésre, a digitális megosztottság vagy szakadék kérdésére. És de jelenleg az analóg TV módszerektől a digitális televíziózás felé mozdulunk, ez egy nagyon komoly kihívás. Ez is példázza, hogy mit jelentenek a digitális szolgáltatások. Úgyhogy óvatosan kell ezzel kapcsolatban lejárni, és ugyanakkor praktikusan is, vagy pragmatikusan. A lehető legnagyobb mértékben harmonizálni kell ezt a folyamatot, mert hogyha a tagállamok különbözőképpen lépnek fel, akkor ez hátrányokkal is járhat. Tehát hatékonyan kell a spektrumot felhasználni, tehát a kiosztási lehetőségeket. Ez nagyobb minőséget jelentene, nagyobb választási lehetőséget. És két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban még kiemelni. Az Európai Bizottság azt kéri a tagállamoktól, hogy az analóg televíziózással kapcsolatos egyezményeket véglegesítsék, és a bizottság 2012-t jelölte meg végső határidőként. A második dolog pedig az, hogy a nemzeti hatóságok koordinált módon lépjenek fel, és tegyék lehetővé a digitális szolgáltatásokat. Ezzel kapcsolatban harmonizálni kell a digitális környezetet, hogy a 800 MHz-es kommunikációs csatornát biztosítsák. Tavaly októberben a nemzeti hatóságok koordináltan léptek fel, a kiosztással, a csatorna kiosztással kapcsolatban ezt fogjuk tovább folytatni, úgyhogy komoly kihívásokat láthatunk. Ők már kur? Köszönöm. Ez mind nagyon szép és jó. A kérdésem azonban az volt, hogy a kiosztással hogyan kíván foglalkozni, tehát a, ne felejtsük el azt, hogy a régi típusú hagyományos felhasználásnak is helyt kell adni. Nagyon bonyolult ez a kérdés. És olyan szempontból is fontos ez, hogyha valóban létre akarjuk hozni a digitális piacot, Európában és a nemzeti roaming rendszereket egyesíteni kívánjuk, akkor ezt a digitális megosztottságot kéne legyőzni? Válasz? Három elemet emelnék ki, tehát itt volt a spektrum csúcs. Ezt a bizottság és a parlament közösen rendezi, tehát ez egy nagy ep kezdeményezés. A bizottság pedig segíteni fog. A második megjegyzésem, ezután levonjuk a csúcs következtetéseit, és megpróbálunk egy spektrumpolitikai programot kidolgozni, és pedig több éves alapon. Ahogy a tagállamok látják, az alapján kiderülhetnek a különbségek. És az említett kérdésekkel is foglalkozhatunk. Tehát a régi, fennmaradó problémákkal is foglalkozunk, az újakkal. Tehát eh, egy megfigyelést kell tartanunk, tehát meg kell figyelnünk a fejleményeket, hogy megfelelően reagáljunk majd rá, és korrigálni tudjunk. Köszönöm szépen. Cikel kolléganő. Mulțumesc, doamnă comisar, aici sunt. Sper ca semnul de întrebare să însemne... Köszönöm. Remélem, hogy ez a kérdőjel a dialógust is szimbolizálja. És most pedig szeretnék áttérni a kérdésemre. A belső piaci követelmények eh, azt mutatják, hogy 2010. januárjától az összes szolgáltatónak eh, hozzá kell férnie a megfelelő információkhoz. Tehát eh, egy egységes hozzáférési pont lesz, azonban eh, ezt a célkitűzést még nem sikerült elérnünk. Tehát szükségünk van még egy digitális tanúsítványra is. Szeretnék rákérdezni, hogy ennek az E2010-es programnak mi a sorsa, és hogyan szeretné a versenyképességet garantálni az információs társadalom fejlődésében. Tehát itt a széles sávú internetről beszél, az e-kormányzat, és így tovább. Krúz asszony? Tényleg még nem értük el úgy a célunkat, ahogy megígértük. De nem szabad eltévednünk, és ön is említette, hogy mi volt a háttérben, de prioritás a szolgáltatók számára, hogy biztosak lehessenek abban, hogy hogyan kell viselkedniük, szükségünk van rájuk, de a többiekre is szükségünk van. Tehát biztos lehet benne, hogy figyelemmel kísérem a dolgot, közbelépek, ahol tudok, és a nemzeti szabályzókkal is meg fogjuk tárgyalni, és önnel is. Köszönöm, Cika, azt, hogy még egyszer. Köszönöm. Tehát az E 2010-es terv folytatódik, a korábbi célokkal. Az a tényt is szeretném megemlíteni, hogy a kommunikációs, a telekommunikációs infrastruktúrához, IT-rendszerekhez, információkhoz való hozzáférés természetesen biztonságot is jelent, tehát a felhasználók jogai is védenek. Ez is nagyon lényeges az információs társadalomban. Tavaly az európaiak 40%-a nem használna az internetet, és az európai háztartások 46%-ának nincsen internetes hozzáférése. Milyen intézkedéseket tervez, hogy 100%-os legyen az, a szélesávú internet lefedettsége még a extrém környékeken is? Four questions, uh, Mr. Chair. Uh, Négy kérdés is elhangzott, lássuk az elsőt. 2010-ben folytassuk rendületlenül az eddig elkezdett munkát. Miért nem használják ki mindenki a fennálló lehetőségeket? és itt nem a nem százszázalékos lefedettségű területekre gondolok, hanem ott, ahol megvan és kihasználatlan. Pár kérdés. Két olyan terület van, ahol komoly javulást lehet elérni, a biztonság és a bizalom. Pénzügyi tevékenységek, vagy egyéb olyan tevékenységek, ahol valóban Fontos tudni, hogy eh, a személyes adatainkkal nem, él, nem tudnak visszaélni, és valóban biztonságban tudhatjuk magunkat. Nos, ez fontos, hiszen ez bizalom kérdése, ugyanakkor sokan még bizalmatlanok ez ügyben az hálózatokkal szemben. Ezért tájékoztatni kell az embereket, és néha a mi oldalunkról, mi részünkről is, vagy a tagállamok részéről is újabb erőfeszítésekre van szükség. Sokszor az emberek nem tudják, hogy miről is van szó. A százszázalékos széles sávú lefedettség ügyében mindent megteszek annak érdekében, hogy ez elérjük, nem csak vidéki területek. A vidéki területeken néha alternatív megoldásokat kell találni, de állami támogatással eh, talán a még lefedetlen területeket is elérhetjük. A fogyatékkal élők tekintetében pedig biztosítatom, hogy minden európai biztos eh, napirendjén szerep ez a kérdés. Úszasszony kolléganők és kollégák, kicsúszunk az időből, a végén nem fognak szót kapni a kollégák, éppen ezért mindenkit arra kérek, hogy tartsa be a felszólalási idejét. A következő Kancsán úr. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony! nagyon komoly feladatot kapott, és hát elég kényes is ez a kérdés, nem egyszerű. A fenntartható fejlődést ezen a területen mindenképpen a biztonságot szolgálná, illetve a különböző jogokat garantálná, illetve a magánszféra védelmét. Hozzá tartozik ehhez természetesen a szerzői jogok kérdése is. Jelenleg folyik az e-books, az irodalmi művek digitalizálása, és elég jól halad ez a művelet. Ugyanakkor a szerzői jogok védelme és a szellemi tulajdonjog védelme még nem megfelelő. A 29 per 2001-es irányel foglalkozik ezzel a kérdéssel. A tagállamok elég gyenge helyzetben állnak a ö, piacon, tehát sokkal jobb helyzetben vannak például az amerikaiak. A kérdésem az, az hogy biztos, az, biztos jelölt asszony a jelenlegi normákat hogyan tartja, mennyire tartja e- összeegyezhethetőnek a technológiai kihívásokkal, hogyan próbálja demokratikusabbá tenni a szerzői jogokat, tehát hogyan lehet a szerzői jogok dacára kutatásokat végezni. One, <clears throat> one of the... Krósz asszony válasza. Igen, ez valóban egy nagyon érzékeny területe a tárcámnak, illetve a bizottság szakpolitikai gyűjteményének szerzői jogok. Ami a kalóz kiadásokat illeti, hát itt egyfajta ördögi körről beszélhetünk, hiszen 27 féle különböző szerzői jog létezik, nagyon nehéz ez ellen föllépni. Van egyébként egy, egy európai ö, kalózkodással kapcsolatos kö, ö, egyezmény, vagy kalózkodás elleni kezdeményezés, és bárki bármilyen szolgáltatást vagy terméket használ, akkor ezért fizetnie kell. hogyha ezzel kapcsolatban a belső piac nem találja meg a megoldást, vagy a kiutat, vagy nem rendezi önmagát, akkor nagyon nehéz a szerző jogot védeni, vagy a copyrightot védeni. Fontos ez a gazdaságunk szempontjából, és az emberek is megérdemlik ezt. A bizottság továbbiakban is figyelemmel kíséri a tagállamok kezdeményezését, a a jogszabályi választásokat, tehát hogy merre felé orientálódnak a tagállamok, illetve próbáljuk védeni a fogyasztók joga is. Egyébként bármi biztos is, biztos is érdekli a téma, mert próbálunk közösen együttműködni. De félek én valamitől ezzel kapcsolatban, ez pedig az, hogy a többiek leelőznek minket, és miután Európa nem tudja megoldani ezt a problémát, lemaradunk, és sereghajtók leszünk. Kancsán úr kiegészítő kérdése. Három másodperces kérdés. Nagyon fontos lenne, hogy lehető leghamarabb fellépjenek, hiszen az idő kulcs fontosságú ebben a kérdésben. Azt kérném öntől, hogy a technológiákban figyeljen oda azokra a kérdésekre is, hogy például a gyengénlátók vagy a vakok hozzáférhessenek az irodalmi művekhez. Válasz. Igen, nagyon szívesen megteszem ezt, és biztosíthatom önről, hogy ezt meg is teszem. Olasszony. Az ír... Írott válaszaiban említette azt, hogy a szemtes technika hozzájárulhat az éghajlatváltozás és az öregedő lakosság problematikájának megoldásához. Az energiahatékonyság csökkentését is lehetővé teszi a számítás technika, logisztika, a közúti fuvarozás, az energiaszállítás, eh, illetve az épületek energiahatékonysága terén. Hogyan kívánja a mindennapi használatát elősegíteni ezeknek a szemtestenikai megoldásoknak? Válasz? Nos, ez kommunikáció kérdése, tájékoztatni kell az embereket. Néha úgy gondoljuk, hogyha nem ragadjuk meg a lehetőséget arra, hogy a játék minden szereplőjét megszólítsuk, akkor sokkal rosszabb e, eredményt kapunk, mint hogyha elérnénk mindenkit. Nagyon komoly kreativitás, érdek, e, érdeklődés tapasztalható ez irányban. Ezért megpróbálom azt reprodukálni, amit a versenyjogi ügyben tettem kommunikáció terén. Tudom, hogy ezen a téren még nagyobb kihívás lesz ez, de hát mégiscsak eh, kommunikáció eh, és információs technológia eh, címet viseli ez a tárca. Pótkérdés? Köszönöm. A GPS technológia az már régóta használt, de egy a lokalizációs technológiát egyetlen egy segély szolgálat sem tudja használni Európában mentőkre, és gondolok itt elsősorban, hogyan lehetne azt biztosítani, hogy a 112-es jó számú ilyen segélyszolgálatok valóban ezt a GPS-es lokalizációt tudják használni. Eh, all the member states are involved now in this project. And... Ebben a projektben minden tagállam részt vesz. A 112-es hívószám kezdeményezés az kiváló. Ez is kommunikációs kérdés, hogy megtudja mindenki, hogy 112 egy központi hívószám. De végső soron a tagállamok felelőssége az, hogy a projekt sikerrel járjon. Ez azt jelenti tehát, hogy nem szabad szem előtt érzteni, hogy sok életet menthetünk meg ezáltal. Herzlichen Dank! Nagyon szépen köszönöm. Most pedig uh, Cukalasz úr. Jó estét kívánok! mindenkinek. Üdvözlöm, eh, itt vagyok, tehát üdvözlöm, biztos jelölt asszony. Három kolléga is megemlítette az internet semlegességét. Most szeretném összefoglalva megkérdezni, hogy eh, kész-e arra, hogy eh, hajlandó megvédeni az internet eh, semlegességét? Milyen eh, konkrét lépéseket tenne annak érdekében, hogy ez a semlegesség garantálva legyen? Arról is beszélt, hogy eh, különféle közbelépés lehetőség is van az internetes telefonálás tekintetében. Tehát milyen intézkedéseket tervez ebben a tekintetben? Köszönöm. Krúzasszony, ismét a tagállamokkal és a nemzeti szabályzókkal szeretnék együttműködni ezen a téren. Hogyha az internet semlegességéről beszélünk, akkor igenis lehet különbség, hogy lehet-e internetes telefonálást folytatni. Ez pedig egy másik módszere annak, hogy ugyanazt az infrastruktúrát használjuk. Mindenképpen lépnünk kell, és mindenképpen visszatérek majd már arra a válaszra, amelyet korábban adtam, hogy lényeges különbség van a kereskedelmi megközelítés és a nem kereskedelmi megközelítés mellen. Tehát én bizakodó vagyok, hogy együtt elérhetünk valamit, talán aktívnak kell lennünk, hiszen meg kell figyelnünk a helyzet alakulását, és kommunikálnunk kell, hiszen komoly dologról van szó. Gondolja, hogy az internetes semlegességet úgy kell alakítani, hogy kötelező előfeltétele legyen az új távközlésű szolgáltatásoknak? Tehát például itt a digitális osztalékra gondolok. Elvben szerintem ragaszkodnunk kell az internetes semlegességhez, akkor is, hogyha új fejlődések vannak és új szereplők. Tehát amennyiben ismerjük a helyzetet, ez így alakult, tehát mindenkire vonatkozik a semlegesség. Nagyon szépen köszönöm, most Finn úr. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. A kiberbiztonság egyre fontosabbá válik, az internet alapú technológiák fejlődésével egyre nagyobb kockázatok is járnak a kritikus hálózatokon, nem mindig biztosított ez, pedig roppant fontos ez a fogyasztók számára. A kiberbiztonságot megfelelően szabályozni kell, és aztán a szabályokat végre kell hajtani. Az uniónak meg kell találni a, a, azt az arany középutat, ami a kibertér biztonságát hozza, túlszabályozás nélkül. Ön számára a kiberbiztonság mennyire fontos téma, és készen áll-e arra, hogy egy európai kiber eh, biztonsági koordinátor eh, pozíciót, posztot hozzon létre, ahogy azt Amerikában tették, és hogy ez az ember, ez a hivatal hogyan tud együttműködni a 27 tagállammal, illetve a nemzetközi együttműködésben ezen a téren hogyan kíván részt venni. Very much <clears throat> involved in what you are touching upon. I think that this is... Nos, ez egy olyan kérdés, amely túlmutat az egyszerű bűnözői kérdéseken, itt emberjogi kérdésekről is beszélünk. Ma reggel olvastam a kiberkriminalitásról egy cikket. Egy nagy bankot támadtak meg, a fogyasztók, a, a, a banki ügyfelek kaptak e-mailt e, a bank, amely olyat tűnt, mintha a banktól érkezett volna. az e-mailben az állt, hogy kedves ügyfelünk, kérjük, támadásért a bankokat, kérjük azonnal változtassa meg a jelszavát, és természetesen a hiperlink, az ugró pont egy olyan szájtra vezetett, amely megtérőztésig hasonlít a bank szájtjához, az ember megadja a jelszavát, és már áldozatául is esett a hackereknek, a internetes bűnözőknek, és ez igen jövedelmező formája a bűnözésnek, és ezekre az adatokkal aztán utána lehet kereskedni. Egy, egy jól működő fekete piacról beszélhetünk, a kiberbűnözés egyre terjed, egyre nagyobb problémát jelent, határokat nem ismer, globális természetű, ezért az a megjegyzése, hogy együtt kell működnünk-e téren, teljesen jogos, hiszen a szűklátók körülség ezen a téren kifejezetten veszélyes. A digitális napirenden belül az egyik prioritásom pont az e, lesz, hogy Európa az internet felhasználók számára a világon az egyik legbiztonságosabb legyen. A kérdés második felére majd a pótkérdésre adott válaszomban térek ki. Nachfrage. Pótkérdés? Köszönöm. Visszatérnék a kiberbiztonsági koordinátor kérdésére. Olyan emberekről van szó, a, akik valóban figyelmel követik a helyzet alakulását és intézkedéseket is hozhatnak, nemzetközi együttműködésben részt vehetnek. Még egyszer felteszem tehát a kérdést, egy ilyen pozíció létrehozását támogatja-e, és az adat megtartási irányelvvel kapcsolatban mi a véleménye. Például az én hazámban, Bulgáriában a rendőrség gyakorlatilag korlátlan hozzáférést követel az internetes vagy telefonos kommunikációs adatokhoz. Eh, hogyan tudjuk elérni azt, az, a, biztosítani, hogy azon az arany középuton járjunk, ami a kiberbiztonság és a személyes adatok védelme eh, között megtalálható. Eh, az adatvédelmi irányelvet említette Vivian Redding lesz a felelőse ennek a kérdésnek. Az ő feladata lesz ennek az irányelvnek az felülvizsgálata, módosítása, figyelembe véve természetesen mindazokat a szempontokat, amelyeket ön is jogosan említett. Roppant fontosnak tartom, hogy világosan fogalmazzunk, ez ne veszítsünk időt, nekilássunk ennek a problémának a megoldásának, és persze a magán és az állami szféra kéz a kézben kell, hogy megtegye ezt. Ezért az unió kapacitását megerősíteni kívánom a kiberbiztonság területén, ami azt hiszem, hogy megfelel az ön javaslatán. Fisz! ja. Fisz úr. Jó napot kívánok, és örülök, hogy ellátogatott ide, Krusz asszony. A szolgáltatók sajnálatos módon nem minden alkalommal teljesítik a ö, piac felszabadulásával vagy liberalizálásával ö, járó feltételeket. Sokkal inkább a rövid távon megtérülő befektetések érdeklik őket, nem minden esetben érdeklik őket azokat a befektetések, amelyek a, amelyek a felhasználókat érdeklik. Ezért aztán az elemi támogatások alkalmazásánál, tehát a széles, szélesebb internetet támogatandó állami támogatásoknál nagyon fontos lenne, hogy hogyan alakulnak ezek a támogatások, ezek hozzájárulnának a versenyképességhez, illetve a termelékeség növeléséhez. Ön mit tervez? Az új generációs hálózatokat hogyan kívánja elterjeszteni, illetve a létező projekteket hogyan fogja támogatni azon projektekre gondolok, amelyekkel kapcsolatban még nem született meg az elbírálás. Válasz. Kétféleképpen lehet eljárni. Ott vannak a vidéki területek, amelyek, amelyek nem igazán érdeklik a magánbefektetőket, ezzel kapcsolatban léteznek az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatások. A bizottságnak is van ezzel kapcsolatban egy kezdeményezése, vagy tavaly, vagy tavaly előtt született ez. Tehát ennek megvan a finanszírozása, megvan hozzá a költségvetés, és nagy meglepetés volt számomra, hogy a tagállamok eddig nem nagyon éltek ezekkel a forrásokkal, tehát ilyen projektekre nem kértek finanszírozást egész egyszerűen jobban kéne kommunikálni erről. A másik dolog, hogy a magán szférát mi érdekeli, mik ennek az érdekei. Hát ezzel kapcsolatban le kell ülnünk, meg kell beszélnünk. Korábban is utaltam már rá, hogy egy kerekasztal mellé kell leültetni az érdekelt feleket online témában és olyan helyzetet kell teremteni, amiből csak győztesen lehet kikerülni mindkét félnek. Nem csak a már régóta piacon lévőket kell segíteni, hanem a új piacra lépő szolgáltatókat, illetve hát fontos az átláthatóság, fontos, hogy a jogszabályok is segítsék ezeket a feleket. Ön azt kérdezte, hogy én hogyan vélekedek a jövőről és ennek a jogszabályait hogyan képzeljük, illetve ami a szabályzatot illeti. Nos, hát a válaszom az, hogy le kell ülnünk egy kerekasztalhoz, el kell magyaráznunk egymásnak, hogy hogyan látjuk a dolgot. Kiegészítő kérdés. Igen, lenne egy másik kérdésem. Az Európai Szabály Hivatal előző főképviselő David Santur úgy nyilatkozott, hogy nem jött volna létre a uh, szoftver szabadalmakkal kapcsolatos probléma, hogyha létezne egységes európai szabályzás. Ön a gyógyszeriparral kapcsolatban azt szorgalmazta, hogy jöjjen létre egy európai szabványügyi bíróság, amely egyfajta joggyakorlatot hozna létre európai szinten. Egyetérte David Sant véleményével a multinációs szoftver cégekkel kapcsolatban, és vajon érdemes-e az irányelv kidolgozása előtt létrehozni egy hasonló törvényszéget vagy bíróságot? Válasz, ez egy rendkívül érdekfeszítő kérdés. A szabványügyi hivatal kiváló munkát végez. mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy a feladat nagyon nagy, tehát a gyakorlatban világosá kell tenni azt, hogy most a szabadalmaknál, szoftvereknél pontosan mi a követendő út. Ugye az interoperabilitás az egyik legfőbb kérdés, ez merült fel a Microsoft esetében is. Az elmúlt hét során megszületett a véglegesített egyezmény, a szoftverek esetében az interoperabilitás, a gazdaság, a felhasználók és a versenyképesség érdekeit szolgálják. Aztán milyen normákat használunk, használjunk. Most itt azt hiszem, hogy óvatosan kell bánnunk a dolgokkal, Erről a kérdésről még biztos többször fogunk beszélni, még visszatér ez a téma. Tehát a szoftver szabadalma kérdése nagy kérdőjel, természetesen az önök véleményére is számítok. Köszönöm szépen a Kulturális Bizottság tagjainak. Adom most át a szót az elnökének, Doris Paknak. Krúz asszony a Kulturális Bizottság már évek óta azon fáradozik, hogy legyen egy európai szabályzó modell, hiszen szerintem ez a vélemény szabadság legfontosabb garanciája. Ehhez a rendszerhez az is hozzátartozik, hogy legyen közszolgálati rádió és televízió szolgáltatás. Ő Ön hogyan definiálná ezt a duális rendszert, tehát hogy a közszolgálati és a kereskedelmi média szerepe? Krúz asszony? Ez egy világos kérdés volt, világos választ kérünk. Igen, egy nagyon világos kérdés volt, és tudatában vagyunk annak, hogy a közszolgálati televízió, rádió nagyon lényeges, megpróbálunk alapelveket kidolgozni, de az biztos, hogy a fogalom meghatározásnak kristálytisztának kell lennie, különben nem lesz eredménye a fáradozásainknak. Amit a múltban tettünk, versenyügyi kérdésekben, az önök számára is elfogadható, hogy diverzitás van, nagyon lényeges témáról van szó, olyan témáról van szó, amelyre büszkék vagyunk Európában, és mégis megállapíthatjuk, hogy szabad verseny folyik a piacon, és a fogyasztó pedig ki tudja választani, hogy mit szeret ezen a piacon. Igen, ez megnyugtató, de van még egy kérdésem, az ENSZ konvenciója. Ebben a kérdésben más a véleménye, mint a Barrózó Bizottság tagjainak, hiszen ön a konvenció kötelező voltát nem támogatta, megtért közben? És esetleg úgy gondolja, hogy ez egy olyan dolog, amivel az európai kulturális és médiapolitikát előbbre lehet vinni az EU-ban? tudatában vagyok annak, illetve nem vagyok annak tudatában, hogy volt ilyen véleménykülönbség, de erről vitázhatunk később. Hogyha a Kulturális Bizottság részéről kérdez rá, hiszen ez nagyon szorosan összefügg az itt megtárgyalt ügyjel. Tehát szükséges ezzel a dologgal foglalkozni, különben elveszítjük a kulturális és a média területen is a lehetőségeinket. Tehát sok lehetőség van a digitális agendában. Kameravert asszony. Köszönöm, elnök úr. Krúz asszony. Egy frissen megszavazott távközlési csomagban rögzítettük, hogy a digitális osztalék gazdasági, szociális és kulturális jelentőséggel is bír. A technológia semlegessége pedig eh, a nyelvi és kulturális sokrétűséget, a média pluralizmust szolgálja. Azonban feltűnő, hogy a bizottság anyagában a szociális és kulturális aspektusok eh, alig kerülnek említésre. Ismét csak a gazdasági szempontokat hangsúlyozzák. A kérdésem pedig az, osztja azt a nézetet, hogy a digitális osztalék aktiválásánál gazdasági és szociális, kulturális szempontokról van szó, és ha igen, akkor hogy szeretné az egyensúlyt megtalálni, hiszen itt az érdekek ellent mondanak egymásnak. Nagyon érdekes témáról van itt szó. A tagállamok is nagymértékben érintettek. És itt a jogszabályt önök is elfogadtak, és most a következményeivel szembesülünk. Figyelembe kell venni, és teljes mértékben hiba lenne, hogyha a kultúrát kivennénk. De azt is figyelembe kell venni, hogy a kultúra itt egy elem. Tehát vegyük észre az esélyt, de ne kapjon a dolog teljesen más kezelést. Köszönöm, Krúz asszony örülnék, hogyha egyensúly lenne a gazdasági szempontok és a kulturális, szociális szempontok között. De a frekvenciák esetében még lenne egy pótkérdésem. Nyilvánvaló az, hogy a földi frekvenciák nagyon fontos szerepet játszanak, főleg a rádió számára. Hogyan akarja garantálni, hogy ez a földi platform megmarad, és hogy mindenki hozzáférhet, és ne csak úgy, hogy csak gazdasági szempontok játszanak szerepet. Értem, hogy mit szeretne. Nem vagyok biztos, hogy valaki itt jelentkezette hasonló kérdésben, de legyen hálózatsemlegesség, internetsemlegesség, legyen lehetőség a földi, a kábeles és a műholdas műsorszórás. Ja. És mindenki eldöntheti, hogy melyiket fejleszi tovább, melyiket választja. Tehát a válaszom önnek az, hogy ne aggódjon, rendben lesz a dolog. Köszönöm. Kávala úr. Merci, monsieur le président. Euh, madame, euh, nous accueillons. Köszönöm, elnök úr. Cruz asszony. Imponáló volt a bevezetője, egy nagy eh, kérdőjel van az ön melkasámros formájában, nekem a fejemben van jó néhány kérdőjel önnel és a leendő munkával kapcsolatban. Komoly probléma alakulhat ki, hogyha az ön hivatali ideje csak a digitális ipar ágazat szervezeti kérdéseivel foglalkozik. A tartalomról még eddig nem nagyon szólt, és azt hiszem, hogy a tartalom ebben az esetben valóban fontosabb, mint a forma. A kérdésem a következő. Három vagy négy tárca között oszlik meg ez a terület. Ön hogyan képzeli el a hatékony munkát, a, például a kulturális iparral, például a szerzői jogok kérdésében. Hogyan kíván szorosan együttműködni a többi kollégájával, miközben három vagy négy tárca között osztik meg ez a kérdéskör, ami szerintem hiba volt Barozó részéről. I'm not, um, Talán megbocsátják nekem, hogyha nem osztom meg e, a gondolataimat önökkel arról, hogy mi a legjobb, e, mi lenne a legjobb megosztása a tárcáknak. 27 biztos jelöltnek kellett tárcát kapnia érdemi tartalommal. E, a tárcák, talán nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy voltak korábban olyan tárcák, amelyek mondjuk így, nem voltak tartalmasak. Most ez nem így van, ez már önmagában is eredmény. Éppen ezért van az, hogy mindenkinek jusson valami érdemi tennivaló, hogy egyes területeket több tárca között kellett megosztani. Szerintem Barózó úr kiváló munkát végzett el szempontból. A kollégium, a biztosok kollégiuma egy együttműködő szervezet, egy biztos soha nem hoz egyedül döntést, mindig kollégiumi döntésekről beszélünk, a többiek támogatása nélkül mit sem érünk. Öt év tapasztalattal a hátam mögött elmondhatom, hogy a kollegialitás a legtöbb esetben roppant erős és pozitív erőként jelenik meg az Európai Bizottság tagjai között. Hogy ezt a bevezetőmben is említettem, ezen tárcán, ha dolgozni hatékonyan kívánok, akkor Vasiliu Bárnyék kollégákkal csak keresztneveket tudom fejből, Potocsnyik eh, kollégával, Gégen Quinn kolléginával, mind-mind szorosan együtt kell eh, működnöm. De eh, majd leülünk kettesben, többesben, és fontos, konkrét kérdésekről majd így döntünk, tárgyalunk. A koordináció ennek a tárcának az igazi titka. És ha nincs kollegialitás, akkor probléma állhat elő, de Barozó biztos úr, úgy alakította ki ezt a bizottságot, hogy a kollegialitás garantált, ha mégsem, akkor pedig majd ő rendet tesz. Én kollegiális típus vagyok, és a többiekkel szemben sincsenek ilyen irányú fenntartásaim. Kavada úr? Oh, une question complémentaire rapide. Egy gyors kiegészítő kérdés. A Doris Pack, a nagyobb Doris Pack által elmondottakhoz, hogy csatlakozzak itt 20 éve a magánmédiát eh, erősítjük, de a tartalomszolgáltatás, eh, a tájékoztatás minősége bizony csökken. Az állami tévé és az állami rádió le van maradva a magánágazattól, eh, ön, en, az állami média támogatását hogyan képzeli el? Válasz. Én a sokszínűség híve vagyok, és a minőségé. Tehát legyen magán vagy állami csatornáról szó, a minőség roppant fontos. Persze az állami csatornáknak még nagyobb a felelőssége eh, a tekintetben, hogy minőségű műsorokat szolgáltassanak, hiszen különleges felelősségi körrel rendelkeznek. A kiegyensúlyozottság megint a kulcs szó. A testbeszédéből azt olvasom ki, hogy egyetértünk ez ügyben. Én is egy kiegyensúlyozott rendszer próbálok majd kialakítani, hiszen a kultúra céljait, a fogyasztók érdekeit és a gazdaságot kell, hogy szolgáljuk. Frau Thun und Hohenstein. Thun und Hohenstein képviselő következik. Biztos jelölt asszony, hogy folytassam a kulturális bizottságbeli kollégáim témáját. Mi a helyzet a szerkesztőkkel, a sajtószerkesztőkkel? Ismeri, hogy milyen gondjaik vannak az internettel kapcsolatban, hiszen az internet nem tesz jót a szabad versenynek, csökkenti a sajtó bevételeit, a minőséget csökkenti, és a, a termékek sokféleségét csökkenti. A hagyományosan megjelenő ö, sajtó és ennek az internetes változata ö, üzleti okokból nem egyforma. Ez erre azért vált lehetővé, mert olyan gyorsan fejlődik a technológia. Önnek milyen javaslatai vannak, hogyan lehetne a azt elérni, hogy, a hozzá, hogy, hozzáférhető, hogy hozzáférhessenek a felhasználók a tartalomhoz, ugyanakkor resérüljenek a sajtószerkesztők jogai, és ugyanakkor a technika fejlődését, fejlesztését is szolgáljuk. Válasz. Ösztönözni kell azokat is, akik ezzel a problémával közködnek, hogyha az eddigi magatartásukhoz ragaszkodnak, akkor az nem jelenthet megoldást. Az új média lehetőséggel valahogyan együtt kell működniük, tehát hogy a, ő, a hagyományos tartalmat új formában is megjelentethessék, erre mindenképpen lehetőséget kell adni az új típusú médiának. Ha már itt lehetőségekről beszélünk, hangzik a kiegészítő kérdés, illetve a diszkrimináció ellenesség elvéről. Ön a jövőben is kemény döntéseket hoz el, mint a múltban. Én egyébként lengyel vagyok, úgyhogy bizonyára tudja, miről van szó. Tehát az lenne a kérdésem, hogy minden európai polgár esetében tudja-e biztosítani a diszkrimináció ellenőrséget az online vásárlásoknál. Az egyik példa az iTunes és a zene kérdése. Ön mit tesz azért, hogy mindenki hozzáférhessen ehhez? Válasz. Nem volt szándékomban jellemet váltani, úgyhogy azt hiszem, tudják, mire számíthatnak. Szeretem az átláthatóságot, a tervezhetőséget, és próbálok tisztességes fel lenni. Ha az ember dolgozik, cselekszik, akkor kommunikálni is kell. Ez mindenkire igaz, aki döntéshozatalban, vitákban vesz részt. Ön az online vásárlásokra utalt, és a lengyel ügy nyomán kezdtem el az online zenével foglalkozni, ezért, rend, ezért is rendeztem meg egy ezzel kapcsolatos eseményt. Nos, ebből arra jutottam, a kerekasztal beszélgetés során, hogy bizonyos elvekben meg kell egyeznünk, és nagyon örültem annak, büszke voltam arra, hogy a tárgyaló partnerek közül senki sem hagyta el a termet. Tehát végül is egyfajta megértés, me, megegyezés született a találkozó végén. De hogy ezt a gyakorlatban is megvalósítsuk, nos, ez nem lesz piskóta. Én azonban mindent megteszek, ami hatalmamban van. Megpróbálom az önök esetét is megoldani. elvben minden egyes tagállamban megvalósítható ez a, megoldható ez a probléma. Hani Bólasszony. Yeah, thank you, Chair, and, uh... Köszönöm, elnök úr. Krősz asszony, szeretnék visszatérni arra a kérdésre, amelyről korábban uh, beszéltünk már. Itt vagyok. Uh, particularly um, in terms of media pluralism. Tehát a média pluralizmus, a tartalom és a minőség. Úgy tűnik számomra, hogy ez a hármas megközelítés, amelyet 2007 óta alkalmazunk, egyáltalán nem mondható sikeresnek. És akkor még finoman fogalmaztam. Egyes tagállamok jobban állnak, mint mások, de a média sokszínűség eh, elvesztése komoly veszélynek tűnik számomra és ez az unió egészen számára fontos kérdés. Szeretném ezért ön, ön szájából is hallani, hogy milyen fajta védelmet kíván biztosítani annak érdekében, hogy a média pluralizmus érvényesüljön az unió egészében. Getting parties together. And um, then... Össze kell hozni az érintetteket, megnézzük mi a probléma, megnézzük mik a lehetséges megoldások, és aztán együtt megpróbáljuk megoldani a média pluralizmus fontos kérdés, nem csak ön számára, számomra is. Yeah, if I could come back, I think this is quite a tough one because some of the people we're dealing with. I mean, are, are... Nem könnyű ez, hiszen sokak az érintettek közül arról híresek, hírhettek, hogy nem szívesen ülnek le egy asztalhoz egymással tárgyalni. Talán ennél keményebb megközelítésre van szükség, hiszen nem biztos, hogy az által módszer sikerrel járhat. Például az uniós és a nemzetközi hír média közötti problémákra gondolok. Adjon nekem egy esélyt, Hannibal asszony. Tudok én kemény lenni, ahogy talán tudják, az elmúlt öt évben is e, voltam kemény jó néhányszor. Én el tudom szerintem azt érni, hogy az érintett felek leüljenek egy asztalhoz tárgyalni, és együtt e, próbáljuk azonosítani a problémát, a lehetséges megoldásokat, és aztán kompromisszumot tető alá hozni. Ha nem megy, akkor cselekednünk kell. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Háke asszony. Köszönöm. Üdvözlöm. Biztos asszony nagyon sok mindenről beszélt, technológiáról, a különféle befogadó infrastruktúrákról, de szólt a társadalomról, szólt a digitális agenda megközelítéseiről. Én állampolgárokkal is beszélgettem, és valami forradalmit szeretnék most tenni. Fel tenni egy kérdést, a számítógépen kaptam ezt a kérdést most itt a meghallgatás alatt. Tehát a demokráciát és az átláthatóságot is segítheti ez. Tehát Marx kérdését tenném fel. Számos kollégával együtt, megkérdezem, hogy együttműködik majd Lady Ashtonnel, együttműködik majd a bővítési biztossal, hogy garantálja, hogy a szabad véleménynyilvánítás az interneten is meglegyen, és hogy az Európai Unió külpolitikájának szerves része legyen? Én nagyon üdvözlöm ezt a kérdést. Um, the answer I can give out... A válasz az, hogy Kathy Ashton is elkötelezett a szólásszabadság mellett, és én is együttműködöm a bővítésért felelős kollégával. Tehát igazából ennek a tárcának egy lebilincselő részét képzi ez. És kevesebb időt vesztegettem volna el, hogyha azt mondtam volna el, hogy mely tárcákkal nem működöm együtt. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. A kulturális bizottságot képviselem, a médiával is foglalkozunk. Tehát a művészeti kifejezés mód is nagyon fontos a mi szakbizottságunknak. Nagyon lényeges az, hogy online milyen művészeti élményeket tudunk megosztani. Tehát szerettem volna öntől megtudni, hogy hogyan képzi el az együttműködést, miután megerősítést kap, ami elég valószínű. Hogyan látja a digitális világ szerepét például az oktatásban. Ezen a téren az összes lehetőséget használjuk. És a kihívásokkal is szembesülni kell. Több mint egy oka van ennek. A legtöbb esetben, és ön például az oktatásról szólt, a legtöbb esetben az oktatás a fiatalabb generációt érinti. Jó, nyilván van életen áttartó tanulás is, de általában az oktatás a fiatalokat érinti elsősorban. Hogyha ebből indulunk ki, akkor szerintem nevetséges lenne, ha nem használjuk fel az összes lehetőséget, amit fel tudunk használni. A kultúrához vezető híd is megvan. És akik eh, érdekeltek ezekben az aspektusokban, azok mindenképpen egy win-win helyzetbe kerülnek. És hogyha azokról a dolgokról beszélünk, amelyeket ön is érintett, akkor én is támogatom ezt. És most nézzük például a internetes bűnözést. Tudatában vagyunk, hogy ez egy olyan téma, amely a fiatalokra, de nem csak a fiatalokra jellemző. Igazából sokan nem tudják, hogy a, a magánjelög információkkal mit lehet tenni. Tehát szükségünk van egymásra. Tehát, hogyha a fiatal generáció megfelelő módon tisztában van lehetőségeivel, és elégedett, akkor nem aggódnék annyira. De elég gyakran olyan információt kapunk, amely aggasztó. Malcolm Harbour. Uh, thank you, Chairman. I... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék visszatérni egy, a tárcának egy másik részére. Itt vagyok, erre nézzen kérem, biztos jelölt asszony. Tehát azzal kapcsolatban tenném fel a kérdés, hogy versenyképes telekom piacot szeretne létrehozni, amely előnyben részesíti a befektetést. Miután a versenyjog bajnokával állunk szembe, kérdezem, hogy mi, hogyan vélekedik a domináns piaci pozícióról. Nos, a szélessávú iparon, iparban 45 százalékos a régi piacon jelenlévők részesedése. Nos, biztos jelölt asszony, egyetérte azzal, hogy ez a magas piaci részesedés nem tesz jót a, sem a versenynek, sem a befektetésnek. Mit szándékozik tenni ez ellen? Válasz. Nos, ezeket a kérdéseket nagyon komolyan kell venni, és nyomon kell követni ezeket. Maga a domináns pozíció nem jelenti azt, hogy valami elfogadhatatlan dologról lenne szó. Attól függ minden, hogy rossz célra használják-e fel ezt a, ezt a domináns pozíciót, visszaélnek-e vele. Mikor versenyjogi biztos voltam, akkor ilyenre és olyanra is volt példa. Tudom, hogy ezek a régi piaci szereplők milyen piaci részesedéssel rendelkeznek. De hogyha elmérgesednek a dolgok, akkor nyilván föl kell lépnünk, bárki számára nyitottan áll az ajtó. Kiegészítő kérdés. Azt gondoltam, hogy ennél bátrabb, merészebb választ ad majd. Hát elég gyengécske választ kaptunk. Az a kérdésem most, hogy az Angliában működő funkcionális szétválasztás jó-e, illetve a KPN-nel kapcsolatban mit gondol arról, hogy a, tehát, hogy a KPN megpróbál a hálózatok kiterjesztésével új bevételekhez jutni. Nos, ilyen gyakorlatok azt mutatják, hogy egyre nagyobb piaci részesedést kívánnak szerem, szerezni. Pedig ilyen módon lehetne leginkább a versenyt, illetve a befektetést támogatni. Választ. Azt hiszem, itt egy kis félreértés van. Eddig valóban versenyügyi kérdésekkel foglalkoztam. Végeztem a dolgom. Ugyanakkor mi a bizottság részéről nem támadtunk meg jól viselkedő, fegyelmezett, domináns pozícióval rendelkező cégeket, de sokszor mondtunk nemet, amikor erre szükség volt. Ami a funkcionális szétválasztás illeti, ugyanez a helyzet, ugyanaz történt, mint az energetikai ágazatban. Tehát, hogyha mostani tárcámban nem megfelelő viselkedést tapasztalok, vagy visszaélést, akkor fel fogok lépni. Köszönöm, Korhola asszony. Biztos jelölt asszony, itt vagyok. Üdvözlöm pozitív megjegyzéseit, amelyeket a digitális egységes piacról tett. És egy konkrét kérdésem lenne ezen a téren. Támogatná azt az elképzelést, hogy legyen egy független és évente megújított kártya, amin rajta lennének a követelmények a digitális belső piacról? Támogatom ezt a gondolatot. El kell gondolkoznom ezen, aludnom kell rá. Vannak tapasztalatai. I'm uh, responsible for now, for state aid And I can assure you... Egy uh, eredményjelző kártya, amin felsoroljuk az eredményeket. Tehát először is beszélnem kell olyanokkal, akik ezt konkrétan meg tudnak valósítani, de el tudom képzelni, hogy lenne egy ilyen eredményjelzőnk. Köszönöm a nyílt választ milyen más, illetve alternatív lehetőségeken gondolkozik a bizottság, hogy a lehető leghatékonyabb legyen a digitális belső piac. Biztos lehet benne, hogy a 2020-as programban ez szerepel. Barroso elnök eh, támogatja. Igazából ez a digitális agenda az ő gyermeke. Eléggé nyilvánvaló, hogy mit szeretne ezen a téren, tehát cselekedjünk. Önökkel, a tagállamokkal is együttműködik, mindazokkal együttműködik, akiket bevontak ebbe a nemzeti jogalkotókkal, tehát mindenképpen itt sok mindent tudunk tenni. Köszönöm következő pedig Badiai Kucset asszony. Köszönöm szépen. Itt vagyok, biztos asszony. Bal oldalán, a balján. A bevezető beszédében említette a számítástechnikát, illetve hogy, azt, illetve, hogy a számítástechnikának a polgárokat kell szolgálnia. Ön szerint nem jutottunk el, el már a számítástechnika hatására az internet új korába? ahol megváltozott a polgárok státusza? Elmúlt júniusban volt egy konferencia a tárgyak internetéről. Nos, az egyik probléma ezen konferencián az volt, hogy a magánszférához való jogot nem igazán lehet védeni az interneten keresztül kérdésem, hogy hogyan szándékozik védeni a jövőben az internet használók magánszféráját? Válasz. Vivian Reding érteklődésére mindenképpen számot tart ez a kérdés. Nagyon jó kettőnk között a kommunikáció, és nagyon el fogunk gondolkodni ezeken a kérdéseken. mikrofon nélkül teszi fel a kérdést a képviselő. A kiegészítő kérdésem az lenne, hogy érdemes-e ön szerint egy nagyon részletes tanulmányt készíteni arról, hogy a jelenlegi jogszabályok mennyire garantálják a magánszféra védelmét? Válasz, hát mindenképpen nyomon kell kivet, követni a dolgot, és döntés, a döntés előtt, ha egyáltalán döntése kerül sor, meg kell állapítani, hogy van-e itt gond, meg lehet-e máshogy oldani, és ha nem, akkor valóban erre kerül sor. De, mint említettem, Vivian Reding asszony is nagy mértékben részt vesz ezen probléma megoldásában. Köszönöm szépen, Gzsöb kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt biztos jelölt asszony. Úgy gondolom, hogy az ön tárcája, mint az összes többi tárca, két fontos elven alapul ez a fenntartható fejlődés és a szubszidiaritás. Hiszen a digitalizáció ezeken az elveken nyugszik. Szeretném feltenni önnek a kérdést, hogy hogyan ítéli meg a fenntartható fejlődést a szélesávú internethez való hozzáférésben. Tehát főleg vidéki és térségekben, olyan térségekben, amelyek nehezen elérhetők. A tagállamok között is nagyon nagy különbségek vannak, akár földrajzi tekintetben is, hiszen az internethez való hozzáférés nagyon különböző lehet. Tehát milyen állami segítséget engednének esetleg meg ebben a tekintetben? A legújabb állami segítségről szóló iránymutatásokban világos választ adtunk erre a kérdésre. Esetleg a tagállamokkal többet kellene kommunikálnunk. Ha komolyan vesszük a dolgot, és a bizottság is komolyan veszi azt, hogy 2000 2013-ra százszázalékos legyen a szélesávú lefedettség, akkor sok mindent kell tennünk. A pénzügyi szempontokat meg lehet oldani, tehát például olyan alapokkal, amelyek hozzáférhetők, de ebben az esetben a tagállamoknak is lépni kell, és a parlament is úgy gondolom, hogy már megbánta, hogy nem magasabb szintet szorgalmazott a tagállamokban, de most begyorsult a folyamat. És hogyha megvan a lefedettség, akkor ez hozzárulna a fenntartató fejlődéshez is, nem csak az elkereskedelemhez, az e-oktatáshoz. Ezek a témák mind előre haladhatnak. Számos országtól kaptam már visszajelzést, hogy érdekeltek az együttműködésben ezen a téren. Még egy pótkérdésem lenne. hogyan képzeli el ezt az e egészségügyet? Hogyan gondolja ezt konkrétan megvalósulni? Őszintén remélem, hogy az e-egészségügy programját a határok nem állítják meg, meg lesz annak a lehetősége, hogy határokon átnyúló módon működjön az egészségügy, de néha túl gyakran utalok Dánia helyzetére. Hogyha sikeresek lennénk ilyen projektekben, van egy holland mondás, tehát hogy két legyet ütni egy csapásra, de körülbelül valami ilyesmi. Akkor két problémát lehetne egy csapásra megoldani. Hogy most könnyítsünk a nyelven. Az idősek eh, számára fontos lenne, hiszen eh, kaphatnának eh, kezelési terápiás tippeket az interneten keresztül. De olcsóbb is lenne a gondozáshoz való hozzáférés. Ezt a Dán példa igazolja. És ne felejtsük el a vidékies térsége. Ezekben a példákban tanulhatunk egymástól, és nagyon büszke voltam, hogy Dánia jó példát mutatott. Az Egyesült Államok is szeretnének tanulni a Dán példából. Tanuljunk mi is az európai belső piacon. Köszönöm. Az IMCO nevében Andreas Schwab kolléga. Biztos asszony. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy nagy tisztelettel figyeltem a munkáját, hiszen nagyon kemény volt, ahogy említette. Ma is nagyon Jónak tartom a fellépését. Rübich kolléga, aki időközben hazament, felvetett egy kérdést, hogy mit csinál majd, hogyha a roaming kettes szabályok igazából nem működnek. Tehát most konkrétan milyen intézkedésekre gondol? Meghoztunk egy rendeletet, és mi van akkor, hogyha ez a rendelet nem úgy működik, ahogy ezt elvártuk volna? Új rendeletet javasol-e, vagy nem javasol? tudatában kell lennünk, hogy jelentősen érintett vagyok ennek a szabálynak a sikerében. Tehát a fogyasztó és a bizottság között köttetett egy üzlet. Ezt az üzletet pedig végezetül az összes érintett támogatta. Azok is támogatták, akik a szolgáltatást nyújtják. De tisztázzuk, hogy ne legyen félreértés, hogyha nem működik, akkor visszamehetünk az alapokra. Ez egy olyan dolog, amelyben bebizonyíthatjuk, hogy van értelme a tevékenységünknek. Tehát ez nem egy örökké valóságra szóló roaming. A felek remélem megkapták az üzenetet, hogy a szabad versenyben meg lehet szerezni a profitot, és legyen olyan lehetőség, hogy egy bizonyos árat kérjenek a szolgáltatók, és ez nyilván kockázatot is jelent. De hát ez a kereslet és a kínálat törvénye. Hogyha ez az eset, akkor reménykedden, hogy a pártok, az érintett felek elégedettek lesznek. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez egy ilyen igen és nemes válasz volt, akkor inkább a nemből indulok ki, tehát nem akar újabb rendeletet, ha ez nem válik be. A második kérdésem. Mit fog a jogalkotóknak javasolni, hogyha nem akar jogszabályt, hogy a piac tényleg működjön. Hiszen ajánlásokat, előírásokat tehet. Nem jájn, tehát nem se igen, se nem. Én a feleket arra ösztönzöm, hogy alkalmazkodjanak az előírásokhoz. Ez volt az üzlet része, ez az üzlet része. Tehát üzenetet küldtünk az árszintről. Elmondtuk, hogy a magas árszint nem elfogadható se a parlamentnek, se a bizottságnak. Végső soron vagy megkapták, vagy nem kapták meg a jelzést, és nem akarták észrevenni, de a jelzést elküldtük kétszer. És még mindig úgy gondolom, hogy a feleknek bízniuk kell a bizottságban, és igazolniuk kell, hogy megkapták a jelzést. És hogyha mi is megbízhatóak vagyunk a mi megközelítésünkben, de legelőször meg kell próbálni. egy köztes kiértékelést, egy végleges kiértékelést kell írnunk, hogy milyen következményei voltak ennek az egész dolognak. Tehát lesz idő, hogy kommunikáljunk a partnerekkel. Köszönöm. A jogi bizottság névé, nevében Gallasszony. Köszönöm, elnök úr, hogy szót kaphattam Biztos előtt asszony, a jogi bizottság nevében lenne egy kérdésem, hiszen az e béli minőségemben teszem fel a kérdésemet. Lesznek olyan kulcsfontosságú kérdések, amelyekben önhöz fogunk fordulni. A digitalizáció szempontjából mi a stratégiájának a fő eleme, hogyan kívánja a kreatív online tartalom egységes közös belső piacát létrehozni, milyen jogszabályalkotási javaslatokat tervez beterjeszteni ezen a területen, és látja annak szükségét, hogy elszámoltassuk az ágazatokat, például a tá- eh, közlési szolgáltatókat, az internet szolgáltatókat, az kreatív tartalom illegális online használatával kapcsolatban, hiába védi azt eh, szerzői jog. Anyhow, um, illegality is not acceptable. Elfogadhatatlan a szerzői jog uh, védett tartalom illegális felhasználata. Komolyan kell ezt a problémát venni. A kreatív tartalom piacán meg kell találni az egyensúlyt a között, hogy mit kínálnak és mit, mennyit kell érte fizetni a legtöbb esetben. Lehet, hogy ehhez jogi eszközök kellenek, de szoros együttműködésben az önök szakbizottságával, hogyha szükséges, figyelembe véve a szereplők többsége természetesen a túlzott jogszabályi szabályozást ellenzi, inkább a világosság és az átláthatóság az, amit ők díjaznak. Nachfrage, Frau Kollégin. kérdés, kolléga asszony. Köszönöm. Egy másik konkrét kérdés. Milyen finanszírozási módszerekkel kívánja elő segíteni az át. És a Google-lel eh, meg tud, hogyan tervezi, hogy szerint meg lehet állapodni az ügyben. I would be against the rules of eh, competitiveness for um, Google is... A Google nagyon aktív a digitális könyvtár piacon. A verseny híve vagyok. A verseny mindenkinek jó. A verseny egészséges. Ugyanakkor az Európájának kiváló kezdeményezés, de még csak nagyon az elején járunk ennek. Még a időrendben nézve a régmúltban járunk, de folytatni kell ezt, és akkor különböző problémákkal találjuk majd szembe magunkat. A szerzői jog kérdése fog ismét felbukkanni. A Google aktív ebben az ágazatban, ez egy pozitív kihívás, tudnunk kell, hogy ez angol nyelvű közleményezés. Ha szeretnénk megtartani a sokszínű európai kultúrát, akkor á, valahogy meg kell törnünk ezt a ki kell törnünk ebből a körből, mert ha ezt nem tesszük, akkor ez a vonat is elmegy. Az Európeánra folyamatosan figyelnünk kell, és más szereplőkkel konfrontálódni kell a szükséges. Nem maradhat az Európán a jelenlegi szinten, ez még csak a kezdet, és tovább kell ezt vinni, ezt a kezdeményezést. Frau Kommissarin. Köszönöm, biztos asszony, a kiváló válaszokat. A digitális médiumok hatalmas kihatással vannak az összes médiumra. Az emberek online akarnak olvasni, nem akarnak nyomtatott műveket már olvasni, és uh, itt mindenképpen megvan ez a veszély. És uh, szólnék uh, itt a hirdetésből származó bevételekről is. Szabályozzuk a hirdetést, pedig igazából a hirdetés a szabad vélemény egyik formája, tehát vagy megtiltják, vagy agyon szabályozzák, vagy megengedik. Az interneten is hasonló a helyzet, és a Google esetében is a finanszírozás 50% a reklámból jön. A média pluralizmus veszélyeztetve látja, akkor, hogyha mondjuk a reklámok kimaradása miatt csökkennek a bevételek, és akkor ebben az esetben mit szándékozik tenni? Igen, bárhogy is legyen. Ez most nem arról szól, hogy bármit is tehetnénk. A média pluralizmus egy olyan dolog, amely bizonyos körülmények között megvalósul. De a média pluralizmus szorosan összefügg a szólásszabadsággal, a kultúránkkal, a demokráciával. És igazából csak ismételhetem a múlt októberi nyilatkozatot, amelyet az információ és a szólás szabadságáról fogadtunk el. Ebben a házban. ami engem ösztönöz, az, hogy mondjuk a kínai tapasztalatok ismeretében, hogy arról beszéljünk, ami az anyagban van, egyensúlyt kell kialakítanunk a például a gyermekek, a kiskorúak védelme, az emberi méltóság védelme, a szólásszabadság védelme érdekében. Úgy gondolom, hogy ez olyat is jelent, hogy legyen eh, a magánélet védelméről jogszabály, a kiskorúak védelméről. Tehát mindenképpen a cselekvési listánkra fel kell venni ezeket a pontokat. média pluralizmus számomra egy abszolút pozitív dolog, amelyet védenünk kell. Also ich freue mich, dass wir dann eine Debatte Örülök, hogy a reklám tilalomról is beszélhetünk majd önnel az online információk, az online ajánlatokat egyre inkább kihasználják olyan érzékeny területeken is, mint például az egészség. Azt látjuk, hogy az emberek online többet akarnak megtudni például gyógyszerekről, és nagyon sok hamis adatot is kapnak. Reading asszony az ön elődje indította be a Trusted Sources, a megbízható helyek programot. Szándékában elfolytatni ezt? Nagyon fontos, Product. hogy a, hami, a hamisított termékeket nem fogadhatjuk el. De amikor az egészségről van szó, akkor ez még veszélyes is. És akkor lépnünk kell. Köszönöm szépen. Ivó Belet kolléga. Köszönöm, elnök úr. Hollandul teszem fel a kérdést, hogyha megvan a lehetőségem. Akkor egy kis szünetet is tarthat, és válaszolhat az anyanyelvén. Hacsi Makakis kolléga online tartalmakról beszélt, én szeretném folytatni ezt a témát ismerjük a szellemi jog védelmére vonatkozó kezdeményezéseket. A kreatív ipar bevételei csökkennek, és elképzelhető lenne az internet előfizetésre adót kivenni. Tudom, hogy ön nem szereti az adókat, de elképzelhető, hogy ez még mindig a legkisebb rossz. Hogyan látja? habozó állásponton vagyok. egyetértek, hogyha azt mondja, hogy a megoldásnak ez része lehet, de én arra hajlanék, hogy vizsgáljuk meg ezt a lehetőséget. Miért ne? Másrészt viszont azt is tudatosítanunk kell, hogy ennek az adónak az átültetése hogyan néz neki a gyakorlatban de minden esetre el kell gondolkozni ezen a kérdésen, hiszen egy nagyon komoly kérdés. Igen, nagyon érdekes eh, volt a válasz, és nagyon eh, érdekes lenne erről később is beszélni. Pótkérdés, az Európai Parlament kifejezésre juttatta, hogy eh, nem akarja azt, hogy az internet felhasználókat kizárják illegális letöltések miatt, erről már szó volt, alternatíva lehetne a lépcsőzetes megközelítés, hogy a fogyasztó a letöltés sebességét tudja befolyásolni. Vagy esetleg lassítják az internetét. Ez jó lenne. Ó, nagyon kreatív megoldása van, de ez a lehetőség már fennáll. A következőt mondanám. A felszólalása nagyon érdekes volt, és megállapítottam, hogy a 138-as módosítóval sikerült megoldást találunk. A 138-as módosító alapelemeket tartalmaz, nagyon lényeges pontokat, amelyek eh, garantálhatják a jogok betartását. Most, eh, hogy hogyan lehetne az ön javaslatát megvalósítani? Tehát milyen úton haladjunk? Természetesen hibát nem szabad elkövetni el kell gondolkoznunk azon, hogy a 138-asról ezt hogyan lehetne kombinálni, ezt lebíncselőnek tartom. De arra hajlanék, hogy legyünk óvatosak, hogy ezeket a dolgokat bevezessük, a 138-ashoz fűződő megedzését. világosnak tartom. Tudom, hogy nagyon sok vérbe és könnybe került, a tanácsban is. És úgy gondolom, hogy egy kicsit azért itt nem vékony jégre tévedünk. Köszönöm, Matthias Gróte. Köszönöm, elnök úr. Sokat beszélt a versenyről, vállalatokról, fogyasztókról. December elsője óta pedig eh, hatályban van a Lisszaboni szerződés. Ebben olvashatjuk, hogy a polgárokat jobban eh, döntési helyzetbe kellene hozni. Számos eh, dolog történt már az E participáció, az internetes jelenlét tekintetében. Szeretném megkérdezni, hogy ön mit tervez, hogy ez a stratégia folytatódjon, és hogy Európa nyitottabb legyen, ne legyen olyan sok kérdőjel, olyanok, mint az ön brossa. Tehát az európai politikában mit tervez? Um, absolute, uh, absolute um, um, um, um, yes, we go on. Uh... Igen, folytatjuk a munkát, csak most az autoröptéken szó angol fordítását szerettem volna tudni. Aha, tehát ez lett volna a válaszom. Ja, was möchten Sie konkret äh, in diesem Bereich unternehmen? Hát konkrétan mit akar tenni ezen a területen? Tehát először a polgárok részvételét äh, hogyan szeretné növelni? Tehát, hogyha a polgárok például hozzászólhatnak a törvényhozáshoz, ha biztosítják a személyes adataik védelmét, tehát konkrétan mi szerepel a terveiben? Hogyha bejelentjük, hogy a széles szélessávú lefedettség megvalósul, 2013-ig, akkor úgy gondolom, hogy tisztáznunk kell azt is, hogy ki a potenciális fogyasztója ennek a terméknek, és hogy mi történik. Másrészt különben egy irányú utcáról van szó. És szükségünk van, hogy a fogyasztók tudják, hogy ez létezik, ez van, és hogy jelen van az életükben. És ez egy nagyon pozitív dolog lehet az emberek számára. Minden tekintetben, a munkahelyek tekintetében. Tehát megváltoztatja azoknak az életét, akik még nem is tudják ezt. Köszönöm, Angelika Niebler. Köszönöm, elnök úr. Biztos jelölt asszony, nagy figyelemmel követtem a vitát, és el kell mondanom, hogy még számos nyitott kérdés van. És még konkrét kijelentések is hiányoznak. Tehát most van-e egy roaming 3-as rendelet tervezet, igen vagy nem? Mit tesz annak érdekében, hogy meglegyen a hálózat semlegessége. Nemzetközi szinten is védi azt a kompromisszumot, amelyet a Telekom csomagban, távközlési csomagban létrehoztunk, hogy az internet szabadságát garantáljuk, igen vagy nem. Mit szeretne tenni az internetes tartalmak védelmiért? Hogyan védi a szólásszabadságot? A frekvencia politikában mit tervez? Még mindig nincs az az érzésem, hogy tudom, hogy milyen irányba szeretne tovább haladni kollégáim már szóltak arról, hogy konkrétan hogyan szeretnék kiépíteni a széles szávú lefedettséget, milyen ösztönzőket tervez. Köszönöm. There, there seems to be quite a, a tough misunderstanding. Nagyon komoly félreértés van roaming ügyben. Ahogy azt önök is haladták, tudhatják Vivian Reddingtől. Lesz egy félidei felülvizsgálat, idén nyáron kerül erre sor. Majd a következő évben a végső, a záró jelentés készül el, és ha jól vagyok informálva, akkor a, a jelentés következtetéséből tudjuk levonni azt a következtetést, hogy a szakpolitika jól alakul-e vagy sem. Hogyha egy hármas roaming csomagot is el kell fogadni, akkor valószínűleg az érintettek nem hallották meg a parlament és a bizottság üzenetét. Még mindig itt van az adatok kérdése, az SMS, az adatforgalom kérdése, az SMS kérdése. Tehát nem tudjuk, hogy 2011 nyarán mi lesz a végeredménye az önök és a bizottság által hozott döntéseknek. Ugyanakkor éppen ezért nem, mondhat, nem mondhatom azt, hogy lesz egy roaming 3-as jogszabály vagy csomag. Hiszen a jelentés következtetései alapján hozzuk meg majd ezt a döntést. Tehát egyértelmű, hogyha erre szükség van, akkor felléptek, méghozzá keményen. A hálózat semlegesség vonatkozó kérdésre egyetlen egy válasz lehet, igen, támogatom. És már korábban említettem, hogy a hálózat semlegesség mellé egy kis piros szívecskét rajzoltam, mert hogy ez szívemhez közel álló téma. Az online tartalom és a véleménynyilvánítás szabadsága. Hát az lenne meglepő, hogyha ezt én nem támogatnám. De de az online tartalom a kiskorúak védelmének elveit figyelembe kell, hogy vegye, tisztebben kell, hogy tartsa, illetve az emberi méltóságot sem szabad sértenie. Hogyha ezeket az elveket megsérti, akkor fel kell lépnünk. A széles sáv ügyében 100%-ban támogatom az, ennek a kiterjesztését. Tudom, hogy kockázatos, amikor azt mondom, hogy ebben az időm, ezen időm belül nem érjük el az eredményeket de ha támogatnak, akkor sikerül majd ezt elérnünk, de egy konkrét kötelezettségvállalást tettem, és majd könnyen a szemre hányhatják, hogy fél évet késtem ez ügyben. For, not only in favor, but... És számon rajtam. Ezt, ez kockázatos, de ezt vállalom. Teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy ez mit jelent, de erre van szükség Európának. Würde gerne nochmal nachfragen. Roaming. A roamingra rákérdeznék. A kérdésemet azért tettem fel, mert azt szerettem volna tudni, hogy mit tesz, ha nem működik a rendszer. Tehát mit tesz konkrétan, hogyha nem működik majd a roaming rendszer. A széles sávú internetnél uh, Korábban eh, ön eh, iparpolitikát folytatott, vállalatokat szabdalt fel, át eh, alakított a piacokat sikeresen. Versenyügyi biztosként már nincsenek ilyen eszközei. Éppen ezért szeretnék konkrétan rákérdezni, hogy mely intézkedéseket tervez, hogyan akarja támogatni a széles sávú internet képítését. Tehát milyen ösztönzőket fog létrehozni? Ezt még mindig nem hallottam. Kicsit nem tudna konkrétabban válaszolni? Roaming conclusion. Képzeljék csak el. A 2011-es roaming zárójelentés roppan negatív következtetéseket von le. Akkor a piaci szereplőknek üzenem, jól tudják, hogy fellépünk, lesz roaming 3-as de én egy optimista ember vagyok, pozitívak a várakozásaim, és természetesen minden attól függ, hogy ennek az említett jelentésnek eh, mi a végeredménye, milyen, mik a megállapításai. Hogyha pozitívak, az annál jobb, de hogyha negatívak, akkor tudnom kell, hogy mi a probléma, mik a lehetséges megoldások, milyen megoldásokat kell találnunk, és kivel hogy végső soron kilaguljon az a helyzet, amit mindannyian szeretnénk, mi szerint a fogyasztó megfizeti a szolgáltatás ellenértékét, de nem tisztességtelen túlzott árat. Hiszen a fogyasztók érdekét így tudjuk legjobban védeni. Még egyszer mondom, a végső 2011 nyárán kiadandó jelentés megállapításaitól függ minden versenyjogi biztosként most egy másik tárcát kaptam, más lesz ez. Versenyjogi biztosként nem csak ehm, büntetésekkel, bírságokkal dolgoztam, ehm, úgynevezett soft, puha módszerekkel is ehm, éltünk, kommunikáltunk, tájá, együttműködtünk az érintettekkel, megfelelő érvek nélkül mi semmire sem megyünk. Ugyanezt kívánom tenni ezen tárcámban, tárcámban végzett munka során is. Frage bei Kollegin Merkis. Frau Merkis kolléga, kolléga következik. Köszönöm szépen. A szociáldemokrata frakciót aggasztja egy dolog. Ön sokat beszél a különböző technikákról, szabályokról, cégekről, de nem beszél az emberekről, a személyekről, a munkahelyekről. Nem beszél arról, hogy hogyan segíthetné az ön tárcája a válságból való kilábalást? Még egy kérdésem. A Microsoft hegemó, hegemóniájának mikor kíván véget vetni az Európai Bizottság? Válasz. Van itt egy kis gond. Pontosan tisztában vagyok valamivel, és úgy látom, hogy ez önök számára nem világos. Tehát a bevezetőmben említettem azt, hogy a digitális napirend az európai felhasználó, illetve polgár érdekeit szolgálja. Ezzel kezdtem, ezt szögeztem le. Utána arról kezdtem el beszélni, hogy, ezt a, hogy ezeket a szükségességeket vagy ezeket az igényeket hogyan lehet eljuttatni a felhasználóig, a fogyasztóig, a polgárig. Utaltam többször is a Dán kérdésre, illetve a Dán megoldásra, de leszögeztem, hogy ez rendkívül fontos lehet például az idősödő emberek számára, az idős emberek számára, akik szeretnének egyedül élni, nem szeretnének öregek otthonába kerülni. És erre akkor van lehetőség, hogyha a kommunikáció létrejöhet, hogyha van egy kommunikációt segítő infrastruktúra, amely foglalkozhat ezen személyek különleges körülményeivel. De említettem az oktatást, említettem a, említettem a kiskorúak kérdését. Elnök úr, nem értem, hogy mit mondhatnék erről még. Azt is elmondtam, és hát sok mindent a szememre vehet, vethetnek, de elmondtam azt is, hogy a jelenlegi tárcámban, a versenypolitikában elég jól tudtam azt kommunikálni az utca emberének, hogy ugye a boltban, ha megkérdezik tőlem, a boltban azt kérdezték tőlem, hogy mi is a munkám, most pedig már sokan tudják, hogy a versenypolitika a fogyasztók érdekeit szolgálja munkahelyek. Hát persze, hát egy gazdaságról beszélünk, amiben munkahelyek vannak. Beszéltem a gazdaságról, a kis és középvállalkozásokról. Kicsit szomorú vagyok, hogy ez az üzenet nem jutott el önökhöz. De örülök, hogy felteszte a kérdést, mert így remélem, hogy a meghallgatás elején és a végén is elmondhatom, hogy ez az egész digitális napirend az emberekről szól, az emberek különleges körülményeiről. Ezt szeretnék Európa számára megteremteni. Kiegészítő kérdés, pótkérdés. Én úgy vélem, hogy az embereket mindig előtérbe kéne tenni, a cégek elé, a cégek lehetőségei elé, vagy a egyenlő bánásmód, mármint a cégeket illető en, en, en, e- egyenlő bánásmód elé. Válasz? Itt félreértésről van szó, még egyszer mondom. Amikor én cégekről, vállalkozásokról beszélek, akkor nyilván az emberekre is gondolok. Ez nyilvánvaló. Én nem elvontan beszélek a cégekről, vállalatokról, vállalkozásokról, munkahelyekről is beszélek, és, olyan, és családokról, amelyek ezen munkahelyektől függnek, amelyek ebből élnek. Nyilvánvaló, hogy az ember kulcsfontosságú számomra, különben nem is jött volna létre ez a napirend. Aztán Microsoft kérdésben ezt a kérdést, ezt a témát azt gondolom, hogy ismételten meg kell vizsgálni, ahogy ezt megtettem mostani feladatomban is. Ön világosan foglalt állás, de az Európai Unión belül is ö, ö, példát kell mutatnom. Köszönöm szépen, az összes kérdést feltették, válaszokat kaptuk, és most a szabály úgy szól, hogy most Krúz asszonynak 5 perce van arra, hogy a legfontosabb szempontjait még egyszer előadja, ha szeretné. Utána pedig ezt a meghallgatást be is fejezhetjük. Krúz asszony, öné a szó. Eldök úr, nagyon nagy örömömre szolgál, hogy zárásképpen is megkapom a szót. A digitális napirend végrehajtásához a gondolkodásmódunkon kell változtatni, ezért köszönöm mindannyiunknak, tagoknak, képviselőknek, az elnök úrnak a kérdéseiket, a gondolataikat, megjegyzéseiket. Az európai gazdasági és szociális modell keresztúthoz érkezett. Meg kell találni a módját annak, hogy a, gazdasági növekedé, a gazdaságot növekedési pályára állítsuk, és összekössük az európai közösségeket az állampolgárok érdekei érdekében. Ugyanakkor az európai aknak és az európai cégeknek, akik ezt tőlünk várják, kicsit könnyebbé kell tenni az életet, és kicsit jobbá. De ha nem is kicsit, hanem nagyon, annál jobb. Itális napirend nélkül ez nem valósulhat meg. Óriási ez a kihívás, de szorosan együttműködve önökkel, az Európai Parlamenttel, a Barózó elnök úr támogatásával óriási dolgokat érhetünk el az elkövetkezendő öt évben. Hogyha megerősítik a jelölésemet, akkor az optimista énem eh, azt diktálja majd, hogy Európa erősségein dolgozzunk, ezeket fejlesztjük tovább, a realista énem azonban soha nem felejti azt, hogy egy pillanatra sem pihenhetünk és dőlhetünk hátra. Hogyha a digitális eh, tárcát megkapom, akkor a pragmatista énem pedig meghallgatja mindazokat, akiknek jó ötleteik, gondolataik vannak, és akik előmozdítani kívánják a digitális eh, napirendet. Ha megengedik, akkor az elején már említett hat összetevőjét ennek a napirendnek eh, megemlíteném. Kutatás, innováció, infrastruktúra, bizalom, biztonság, hozzáférés, készségek, interoperabilitás, nyílt eh, szabványok, illetve az online egységes belső piac. Hogyha ezt a hat területet ezen a hat területen jelentős javulást tudunk előírni, akkor sikeresek lehetünk a világban, ezzel növekedést biztosítatunk és munkahelyet teremthetünk. Elnök úr! Önök látják, hogy mi a helyzet, és megkérdezik, hogy miért vannak így Én pedig azt látom, hogy milyen lehetne a világ, és azt kérdezem, eh, miért nem. Hogyha önök is mögém állnak és segítik a munkámat, akkor együtt óriási eredményeket érhetünk el, és egy valódi európai digitális napirendet tudunk megvalósítani. Nagyon szépen köszönöm. Krúz asszony az idejét, köszönjük, hogy itt volt, köszönöm a kollégáknak a kérdéseket, és ezzel véget ért a meghallgatás. A koordinátorok azonban 20 órakor még találkoznak a megbeszélt időben, és folytatják a munkát, a többi kolléga pedig most örülhet az estéjének. Köszönöm.